Kedves kollégák, kicsit megkésve kezdenénk az ülésünket. Kérem, hogy foglaljanak helyet, és már el is kezdeném az egyes napirendi ponttal, a napirend elfogadásával. Szeretném önöket informálni arról, hogy azt javasoljuk, hogy a hetes napirendi pont a az ITRE véleménye a közösségi innovációs politika változó világban címe, tehát ezt a pontot holnap vitassuk meg, és ehelyett a tízes napirendi pontot vennénk ma. Hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor ezt így fogadnánk el ezzel a kis módosítással elfogadjuk, akkor a napirend tervezetet, a második napirendi pontok a következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása 2010. február 22. ülés jegyzőkönyvéről van szó, hogyha nincs senkinek, nem lesz ellenvetése itt az ülés során, akkor az ülés végén elfogadottnak tekinthetjük ezt a jegyzőkönyvet. Áttérünk a hármas napirendi pont pontra, az elnök közleményeire. Azzal szeretném kezdeni, hogy informálom önöket, arról, hogy az írásos eljárás mentén a koordinátok arról döntöttek, hogy egy véleményt és egy jelentést fognak javasolni az Európai Parlament kapcsolatos Írország számára biztosított hozzájárulás témájában. Ezzel kapcsolatosan tehát Sean Kelly lesz, aki ezt a jelentést fogja kidolgozni a második dokumentum pedig egy vélemény a jövőbeni szociális szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Itt még nincs meg a név, és kérem majd Konstantintól, hogy adja meg a lehető leggyorsabban az illető nevét, aki foglalkozik ezzel a véleménnyel. Továbbá az Európai Parlament szándékozik reagálni az EU 2020-as stratégiára. Volt egy találkozó, amelyet a parlament elnöke szervezett meg, és hét vagy nyolc bizottsági elnököt hívott meg erre a találkozóra, azon bizottságok elnökeit, akik eh, hát közel vannak, a, mármint a bizottságaikkal ehhez az EU stratégiához. Egy vacsora keretén belül vitattuk meg ezt a témát, itt elsősorban eljárási problémákról volt szó, eh, és nem igazából tartalmi problémákról, de a parlamentnek nincs eh, elég ideje arra, hogy decens módon vegyen részt ebben a vitában, az EU 2020-as stratégiába kevés az idő, a tanács a jövő héten kezdi el már a vitát. Szeretnénk a júniusi csúcs találkozón szeretnék elfogadni ezt a mm, dokumentumot, a kormányzás és folyamattal kapcsolatos kérdések kérdésekkel foglalkoznak. És hát tudni kell, hogy a parlamentnak korlátozott a hatása itt. A, úgy gondolom, hogy sokkal több erőfeszítésre van szükség a parlament részéről is. Természetesen ez az én saját véleményem. Mindenképpen a szerződés értelmében a saját szerepünket meg kell, hogy erősítsük és az Európai Parlamentnek véleményt kell mondania e stratégiával kapcsolatosan is, és ezt tennie kell az európai polgárok nevében. Bizonyos kollégák, egyes kollégák, olyan szakbizottságok elnökeik, akik kérték azt, hogy ezt a vitát halasszák el, és a nyár után kerüljön a vitára sor de van, aki azt mondja, hogy el kell indítani ezt az egész folyamatot, ennek sürgős okai vannak, és ne a nyár után kezdjük el ezt a vitát. Ezt is figyelembe kell vennünk. Aztán volt egy vita azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is szervezkedjünk itt a parlamentben, hogyan szervezzük meg magunkat a 2020-as vitával kapcsolatosan. Volt arról szó, hogy legyenek vagy legyen egy adhok bizottság, legyen egy olyan csoport, amely vezetné ezt a vitát, legyen egyfajta fórum, amely megszervezni ezt a vitát. Tehát mindez igazából nyitott maradt a munkavacsoránkon, a bizottsági elnökök majd döntést fognak hozni e témával kapcsolatosan, nevezetesen, hogy hogyan lehet koordinálni a munkát, eh, a parlament munkáját, az EU 2020 eh, stratégiával kapcsolatosan. A bizottsági elnökök eh, ki fognak dolgozni egy javaslatot azzal kapcsolatosan, hogy az Európai Parlament hogyan is fog eljárni, hogyan fog majd dolgozni e témával, e téma szintjén ezek voltak azok a témák, amelyeket meg akartam önökkel osztani. Én is szeretném kérni még Lambert van Nistenroyt, tehát akkor hogy megkapja a szót, ő kért szót. Hát egy kicsit habozva, de azt mondom, hogy hát egyrészt ez világos, de nem is világos. A, ugye el el kell fogadnunk ezeket a korlátokat, vagy el kell fogadnunk akkor, amikor a, az elő, a múltbeli plenáris ülése előkészítettük az állásfoglalást, akkor ugye egy levelet küldött a bizottságunk azzal kapcsolatosan, hogy szeretnénk ugyanúgy eljárni, mint minden más bizottság, tehát normális működést szeretnénk biztosítani, és hogyha hogyha valami új fejlemény merül fel, akkor miért kell két napot foglalkozni azzal, hogy a parlamentnek a különböző eljárási szabályait tanulmányozzuk előbb, és nem reagálhatunk azonnal bizonyos új fejleményekre. Hát, ez, ez nem szükséges az ilyen típusú eljárás. Nem kell új eljárást kitalálnunk. Ö, legyünk sokkal rugalmasabbak, most legyen két napos valamilyen eljárási vita, aztán reagáljunk csak. Az EU 2020 stratégiának mindenképpen sokkal nagyobb kohéziót kell biztosítani, nagyobb kötelezettségvállalásokra van szükség, koordinálni kell a munkát. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem lesz megfelelő a munkánk. Nem lehet a jogi javaslatokat leblokkolni, mert ez egy nagyon rossz kezdés lenne. Sokkal kreatívabbnak kell lenni, így kellene eljárnunk. Lehet, hogy a kollégáknak vannak gondolataik, ötleteik ezzel kapcsolatosan, de nem jó, hogyha így indítjuk a munkát jövő évre vonatkozóan is megvannak a kulcs célkitűzések. Nos, hát ennyit akartam elmondani. Elnök asszony, köszönöm szépen, Lambert, ezzel kapcsolatosan van-e valakinek mondandója? Vissza fogok még térni erre a témára a 13-as napirend alatt, holnap a Lisszaboni agendával kapcsolatos témánk során a bizottsági elnök konferencián kértem azt, hogy változtassák meg a C címét ennek a 13-as napirendi pontnak, tehát itt a kohéziós politika hozzájárulása a Lisszaboni célkülések eléréséhez, de nem csak a Lisszaboni célkütőzésekhez, hanem az EU 2020-hoz is. Tehát lehet, hogy májusban már lesz egy vita, amelyet mi indítunk el. Négy, néhány héttel ezelőtt írtam egy levelet az elnökök értekezetének, kérve azt, hogy az EU 2020-szal kapcsolatosan szeretnénk ezt a munkát elindítani. Nem igazán tudom, hogy mi is lesz a válasz még jelenleg. Jan Olbrich, köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzésem lenne a 2020 stratégia hát átolvastam, és azt látjuk, hogy a, az Európai Tanács az, amely felelős e, e, e folyamatért, természetesen az Európai Parlamentnek is nagy lesz a szerepe, de a úgymond a, ennek az egész stratégiának a tulajdonosa, akinek a kezében van mindez, az Európai Tanács, ez benne van az a szövegben is. Elnök asszony, igen, kedves kollégák, vissza fogunk térni majd erre a vitára a 13-as napi rendi pont alatt, és majd később is természetesen van olyan meg megközelítés, amelyet nem tudunk elfogadni többek között pontosan a parlament szerepével kapcsolatosan az Európa 2020-as stratégiát illetően itt a nemzeti parlamentek szerepét is ki kell emelni, és így tovább. Most leállunk ezzel a témával, és áttérünk a négyes napirendi pontra. Mihály Tremopoulos az előadó itt van most legalább látom, mert van, amikor nincs itt velünk. Itt egy véleménytervezetről lesz vita, de először Mikálynak adom meg a szót, hogy vezesse be a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Ahogy tudják, az Európai Bizottság 2005-ben elfogadta az európai ö, átláthatósági kezdeményezést. Ezt ETI-nek rövidítik angolul. Csak úgy, mint a zöld könyvet, amelyet 2006-ban fogadott el. Ez szól az európai kormányzásról, valamint arról, hogy az európai kezdeményezettek nevét és adatait nyilvánosságra kell hozni. Ez a, ezt a kötelezettséget a bizottság rendelete is előírja, az a rendelet, amely a struktúrális alapokkal foglalkozik. A, a 72-es cikk tartalmazza azt, hogy hogyan kell eljárni a vállalatok esetében hogyan kell nyilvánosságra hozni, vagyis közzétenni a kohéziós támogatások kedvezményezettjei adatait. Hát ez az európai átláthatósági kezdeményezés különböző administratív kulturális, administratív mentalitásokat, aspektusokat tartalmaz. Mind ezt egy nagyon rugalmas jogi keretbe helyezték a kohéziós támogatások kedvezményezetjeinek adatai közésével kapcsolatosan. A bizottság egy közös indikatív modellt javasol, egy első szakaszban, aztán pedig a régió főigazgatósággal kapcsolatosan, a tagállamokkal, egyetemben, a különböző főigazgatóságok közé tennék, tehát egy második szakaszban a kohéziós támogatások kedvezményezettjeinek adatait. A tagállami hatáskörbe tartozna mindez a különböző hatóságok hatáskörébe. Az adatok közététele, átadása ilyen szempontból tehát kötelező lenne. Az én véleménytervezetemben, jelentéstervezetemben azt javaslom, hogy a tagállamok kompati- tegyék kompatibilissé az adatokat. Egy pán-európai adatrendszert kellene biztosítani, és ez helyi szinten is nagyon érdekes lenne, lehetne. Itt két nyelvet lehetne használni, mondjuk az angolt és egy egy tagállami nyelvet, egy helyi nyelvet. A tagállamoknak biztosítaniuk kellene a minimum követelményeket, mármint az adatok kibocsátásával kapcsolatosan, de ha akarnak, akkor kiegészítő adatokat is rendelkezésre bocsáthatnak. Például a különböző célkitűzéseket, hogy mire használják a az alapokat, de ezt a jogi keret nem tenné kötelezővé. Alá kell húzni azt, hogy az adatok hasznossága, hasznosságát mindenképpen javítani kell. Felkerjük a bizottságot arra, hogy határozza meg, hogy részletesebben határozza meg a formát, a struktúrát, a, az, hogy milyen típusú adatokat kell közé tenni, meg kellene erősíteni a kommunikációs rendszer minőségét is. Az Európai Bizottság megfelelő főigazgatóságainak kellene ezt a munkát megosztaniuk a szabályokkal kapcsolatosan. Felhívást intézzünk továbbá a bizottsághoz azzal kapcsolatosan is, hogy amikor közzéteszik a kedvezményezettek adatait, akkor vegyenek figyelembe bizonyos elemeket, a partner, a partnerekkel kapcsolatos adatokat, tehát hogyha egy projekt ketten dolgoznak, együttműködnek több partner, akkor az összes partner adatait. Az átláthatóság egy alapvető elem. De egyesek azt mondják, hogy ami a gazdasági célokat illeti, amelyek kapcsolódnának a részletes adatokhoz, hát nem igazán biztosak. Nem biztos, hogy a gazdasági vetülete mindennek sikeres lenne, vagy hasznos lenne. Az európai polgárokat is be kellene vonni abba a vitába, amely arról szólna, hogy mire is használják fel a mm, pénzüket erre mindenképpen szükség van, hogyha valódi demokráciát akarunk biztosítani. Hogyha egy valódi politikai konvergenciát, egy koéziót akarunk biztosítani 2013 után, akkor mindenképpen tiszteletben kell tartani ezt az európai átláthatósági kezdeményezést. Ez egy decentralizált rendszer lenne, és ennek keretén belül az adatok közététele mindenképpen lehetővé tenni az, hogy elkerüljünk bizonyos problémákat. A 69-es cikk azt mondja ki, hogy a tagállam, a működési projektek, programok vezetői mindenképpen bocsássák rendelkezésre az adatokat, a kedvezményezettek adatait, és biztosítsák az átláthatóságot az alapok felhasználása során. A végrehajtási terv azt is tartalmazza, hogy egy hálózatot kell létrehozni, éppen ezért hoztuk létre az Inform nevű hálózatot, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz csatlakozó hálózat. Ezen kívül a, egy konszultációs struktúra is létrejött, a különböző struktúrális alapokkal kapcsolatos adatok cseréjét segíti elő ez a hálózat, és segíti a tagállamokat is. E-, ezen hálózatok létrehozásával a bizottság megerősíti az átláthatóságot. A bizottság nem rendelettel próbálja kötelezni a különböző hatóságokat a végrehajtásra. Mindenképpen pontosítani kell az, hogy hogyan is lehet alkalmazni, és kell alkalmazni az európai átláthatósági kezdeményezést a különböző programok szintjén, a működő programok szintjén. Továbbá szeretném aláhúzni azt, hogy mennyire fontos a az, hogy a tagállamok megfelelő módon biztosítsák az adatok rendelkezésre bocsátását, az ellenőrzést, a gazdasági ellenőrzést, az elektronikus ellenőrzést. Ismétlem, az Európai Parlament már elmondta a véleményét, 2008. február 18-án egy, állás, egy indítványában, egy állásfoglalásában az átláthatóság gazdasági vonatkozásaival kapcsolatos volt ez a, az állásfoglalás, és akkor már kimondta a parlament, hogy sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség a tőke a struktúrális alapok felhasználásának területén. Fontos az átláthatóság biztosítása minden szinten. A bizottság egy sokkal erőteljesebb vonalat, irányvonalat szeretne majd a jövőben biztosítani ennek érdekében, egy olyan megközelítést szeretne bevezetni, hogy igenis azok számára, akik nem tartják be a szabályokat, éljen szankciókkal. A partnerkapcsolatokban az együttműködésnek is átláthatónak kell lenni. Az együttműködésnek lehetővé kell tenni a felelősséget, a legitimitást, az átláthatóságot a projektek megvalósításának minden szintjén, minden szakaszában. Azt kérjük éppen ezért a programok foglalkozó programokat kezelő hatóságoktól, hogy minden érintett féllel kapcsolatos adatokat bocsássa a rendelkezésre, annak érdekében, hogy a lehetőleg hatékonyabban és jobban tudják a projekteket megvalósítani. A programoknak is hatékonyaknak kell lenniük, de ehhez szükséges az, hogy a különböző hatóságok a megfelelő adatokat szintén rendelkezésre bocsássák. Ezáltal a struktúrális alapok felszívása is hatékonyabb lehet, meg kell erősíteni a felelősséget, ugyanis ez a partnerségi kapcsolat hoz fontos. A 11-es cikk a strukturális alapokról szóló rendeleten belül, a 11-es cikk megköveteli a partnerségi kapcsolatok erőteljesebb működését a különböző szinteken a programok és a projektek megvalósítási szakaszaiban. Továbbá a rendeleten túl nem sokat beszélünk a partnerekről, a partnerségi kapcsolatokról, a különböző entitásokról. Nincs semmiféle kötelező érvényű orientációs elem sem. Ami pedig az értelmezést illeti, a 11-es cikkkel kapcsolatos szövegi értelmezését, itt a nemzeti hagyományokat és a gyakorlatot is figyelembe kell venni sok esetben a, nemzeti hagyományok vagy a gyakorlat nem jó, tehát rossz gyakorlatok vannak. Az én jelentéstervezetem tehát azt kéri, hogy a bizottság sokkal pontosabb irányvonalat, iránymutatót jelöljön ki a jelenlegi programok esetében, és a jövőbeni szövegekben is majd. Azt kérem, azt kéri az én jelentéstervezetem, hogy a partnerségi kapcsolatokat is jobban határozzuk meg, a, aztán a technikai támogatást ö, ö, biztosítsuk a partnerek számára, és ö, és biztosítsuk azt, hogy a partnerek ö, ö, hatékony munkát végezhessék. A minimum normákat biztosítani kell. A konzultáció is nagyon fontos az Európai Átláthatósági Kezdeményezés során. Hogyha mi a tagállamoktól sokkal több átláthatóságot várunk a kohéziós politikában, az, akkor az Európai Unió intézményeinek is átláthatóknak kell lenniük. Tehát azt látjuk, hogy nincs meg a megfelelő előzetes információk rendszere, tehát átláthatóság hiány van, és ezt mindenképpen ki kell javítani. A 41-es cikk értelmében a bizottság olyan visszautasíthat, vagy elvethet nagy programokat, olyan programokat, ami, melyek például a környezet területén, ha programokról van szó, akkor a 25 millió eurót nem haladhatja meg, vagy pedig más projektek esetében az 50 milliót nem haladhatja meg, vagy hogyha ezek, ezt meghaladja, akkor, akkor ezt elvetheti a bizottság. A nagy pénzügyi befektetők, vagy a Világbank, vagy az Európai Beruházási Bank is szerepet vállalhatnak ebben a folyamatban, de az átláthatóságot mindenképpen biztosítani kell. Felhívást intézek tehát a bizottsághoz, hogy minden információt bocsásson rendelkezésre online, tehát interneten, a honlapján legyen megtalálható az összes adat a nagy projektekkel kapcsolatosan, és minden döntést átlátható módon hozzon meg a finanszírozásokkal kapcsolatosan lehetőséget kell arra is biztosítani, hogy az emberek egész egyszerűen elolvashassák a, a honlapon, véleményezhessék ezeket a projekteket, ilyen típusú döntéseket kell a bizottságnak hoznia, sokkal több információt kell a polgárok rendelkezésre bocsátani. Kedves kollégák, remélem, hogy én is hozzájárulok a nagyobb átláthatósághoz ezzel a jelentéssel. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a beszámolót, kedves kollégák. Nincs sok időnk, és nyolc felszólalókért szót. Azt kérem, hogy mindenki ö, tartsa az id- be az időpontokat. Először Kaszman asszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony tisztelt kollégák! Az átláthatóság valóban kulcsát jelenti a fejlesztési politikának. Ez a strukturális politika számára egyfajta zálogul szolgál. A második legnagyobb e, költségvetési fejezetet jelenti az Európai Unióban, és e, Nincs más területe az európai szakpolitikáknak, amely ilyen mértékben befolyásolja az emberek életét, mint a kohéziós politika. Felelősséget kell vállalnunk, és nem tehetjük lehetővé, hogy kifürkészhetetlen legyen a pénz útja. Ez az oka annak, hogy az átláthatóság ilyen fontos a strukturális politikában. A szociáldemokraták azt a véleményt vallják, hogy az előadó eh, Temopulosz úr igen kiegyensúlyozott jelentést készített. A szociáldemokraták ezt az információt a kifizetések kedvezményezettjeivel kapcsolatban az EU különböző területein igen figyelemre méltónak tekintik, és ugyanakkor a tagállamok rendelkezésére álló adatbázisok nem mindig teljesen naprakészek. Egységes adatbázis formátum fontos lenne, amelynek segítségével garantálható lenne az átláthatóság. És ezre nagy segítségünkre is volna elősegítené, hogy az információt ne csupán az adott ország nyelvén kapjuk meg, hanem legalább angolul is, és ez biztosíthatná az igazi átláthatóságot. A 12-es cikkel a megnevezés és megszégyenítés politikájával kapcsolatban nos, egy, nem értünk egyet az előadóval. Én például tanár vagyok, és pedagógiai szempontból elmondhatom, hogy ma már nem szoktuk megnevezni és megszégyeníteni a csíntevőt, hanem pont ennek ellenkezőjére tértünk, és a gyakorlatban ez a megszégyenítés ma már idejét múlt gyakorlat, és természetesen több átláthatóságra van szükségünk, ezt támogatjuk, de nem szeretnénk, hogyha ez egyfajta boszorkányüldözésre vezetne. Nem gondolnánk, hogy a bizottság morális ítélethozó testület, hanem a az átláthatóságot kell biztosítani, anélkül azonban, hogy egyfajta ö, ítélethirdetéssel megszégyenítene olyan tagállamokat, amelyek gyakorlatával nem teljesen elégedett. Úgy gondoljuk, hogy a jelentés tervezet általában kiegyensúlyozott és segítségünkre van. És módosító indítványainkat néhány napon belül benyújtjuk. Köszönöm, köszönöm. Jóka úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is szeretnék gratulálni kollégámnak a jelentése kidolgozásáért. Ez egy nagyon jó minőségű jelentés. Azt hiszem, hogy a célkitűzés az, ugye, alapvetően, hogy az átláthatóságot biztosítsuk. Azonban vigyázzunk arra, hogy a kohéziós politika hatékonyságát ne áldozzuk fel az átláthatóság oltárán. Azt hiszem, hogy számos javaslat jelentésen belül elég nehézkes, és és ami a regionális politika megvalósítását jelenti az én térségemben, Franciaországban, hát el kell, hogy mondjam, hogy mind azok, akik foglalkoznak ezzel, tudják, hogy administratíven nagyon nehézkes a megvalósítás, és nincs igazában fázisban a kohéziós politikának a hatékonyságának hatékonyságával, tehát azzal, ami lehetne, ahhoz képest nagyon nehézkes. Tehát a mindennapi gyakorlatban nagyon nehézkesen lehet a kohéziós politikát megvalósítani. Számos javaslat nehézkes. Például az ötös cikk, pontosabban az ötös pontban ugye a minimális követelményeket kérik az adatokkal kapcsolatosan, minden mm, projekttel kapcsolatosan, aztán hogy a tagállamok pontos információkkal éljenek, tehát azt hiszem, hogy a hatékonyságra nagyon nehézkesen fog mindez kihatni. Ez, ez túl sok így. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jelgény Kirillov képviselő. Köszönöm elnöknek. Szeretném rövidre fogni a szót, hiszen, mint mondta, kifutóban vagyunk az időből, de Mellesleg szeretnék azért hozzászólni Termopolosz úr jelentéséhez. Természetesen a kiegyensúlyozottság kérdését kezelném. Úgy kell kiegyensúlyoznunk ezt a témát, hogy túlzott megterheléstől kíméljük az érintetteket, de úgy gondolom, hogy az előrelépés útján az egyszerűsítés révén megtalálhatjuk ezt a kiegyensúlyozott helyzetet. Az átláthatóság valamilyen szempontból elkerülhetetlen a végrehajtás sikerében, hiszen az egész folyamatot nyíltabbá és ellenőrizhetőbbé teszi. A jobb ellenőrizhetőséget szolgálja, és kevesebb bürokratikus terhet ró az ellenőrzőkre. Amit a kolléga ki akart fejteni, az az, hogy a kohéziós politikát láthatóbbá, áttekinthetőbbé, átláthatóbbá tegyük koncentrálni akarunk arra a tényre, hogy különösen az új tagállamok számára az információ ugyancsak nélkülözhetetlen az egyes projektek általános végrehajtása és kihasználása, hasznosítása területén. Minél inkább elérik a szükséges információ a kedvezményezetteket, annál jobb és természetesen ekkor az egész politikáról elmondhatjuk, hogy az átlátható. Amit meg akarok említeni, az talán annyi, hogy említésre került ugyan, de nem domborodott ki kellőképpen, és szeretnék rámutatni, hogy az európai szociális alapból finanszírozott programok, illetve projektek végrehajtása, amelyek igen fontosak, mint ismeretes, és amelyek nagy mértékben hozzájárulnak a kohéziós politika céljaihoz. Fontos követelmény a tekintetben, hogy miféle átláthatóságot kívánunk megteremteni ezen a téren. A jelenlegi válság talaján még inkább elvárható ettől, hogy sikerre viszi az ügyeinket. Köszönöm. Köszönöm, elnök Néhány felvetést eh, engedjen meg, utána egy kérdéssel fordulok az előadóhoz. Eh, a megjegyzéseim eh, során én is benne voltam egy másik szakbizottság keretében az átláthatósági kezdeményezés előkészítésében, és azok a területek, ahol a közös ügyeket kell megoldani, számottevőek Mindenképpen szeretnék gratulálni az előadónak a kitűnő jelentés elkészítéséért. Ezzel kapcsolatban nem is igen látok problémát. Úgy hiszem, hogy már kezdetben leírta az előadó azokat a problémákat, amelyek a döntéshozatalt nehezítik a strukturális és a kohéziós politika területén. És hogyha megnézzük, a gyakorlati részleteket a tagállami szinten, valamint az ügynökségek szintjén és Európa szintjén is, akkor azt látjuk, hogy komoly problémáink voltak az átláthatóság területén a döntéshozatalban az egyes témák, illetve az egyes pályázatok területén. Tehát nem szabad ezeket a követelményeket gyengítenünk a tagállamok számára, és a kedvezményezett testületek, illetve ügynökségek számára. A szociáldemokrata tag utalt arra, hogy nem szabad megneveznünk és megszégyenítenünk a hibázókat, de nekem az a véleményem, hogy mégiscsak meg kellene nevezni, és szégyenbe hozni azokat, akik helytelenül járnak el, hiszen ezt ö, nélkülözve nincs a kezünkben kellő elriasztó eszköz. Én nekem az a véleményem, hogy nem baj az, hogyha nehézkes az ezzel kapcsolatos döntés, nem baj bizonyos fokú bürokrácia, hiszen végső soron az adófizetők pénzét költjük el, tehát körültekintően kell tudnunk ellenőrizni a megvalósítás körülményeit. Ennek következtében én úgy érzem, hogy a jelentés nagyon is helytálló, és minden szempontból alkalmas. Talán egy példája az, hogy annak, hogy nem teljes körűen alkalmas az erőforrások megfelelő elosztására, az utólagos ellenőrzéssel kapcsolatos körülmények elsikkadása, illetve a pénzügyi részletek nyilvánosságra hozatalának felületes kezelése. De jegyezzük meg, hogy a korai stádiumában vagyunk még a dolognak, hiszen a lobbizás területén még nem látjuk ebben a jelentésben, és szeretném, hogyha a bizottság és a tagállamok, valamint az érintett úgynevezett ügynökségek, amelyek a tagállamokkal karöltve működnek közre. Ebben az egyes projektek iránt lobbizókat is alkalmasan tudják kezelni, hogy kezdettől fogva lehessen tudni, hogy kik támogatják ezeket a projekteket kezdettől. És a kérdés emiatt az előadóhoz, hogy volna-e készsége fogadni egy olyan módosító indítványt, amely arra szolgálna, hogy közé tegyék, hogy a lobbizók milyen érdekképviseletében járnak el. Köszönöm, Angura Kiszúr. Köszönöm, elnöknő. nő. Először is szeretném elmondani, hogy a Temapulosz jelentés sok olyan részlettel gazdagít, amelyek érdekelnek bennünket. De nem vagyok biztos abban, hogy a tartalom és a cím összhangban van. Úgy, úgy tűnik számomra, hogy az itt megtett javaslatok nem mindig az átláthatóságot szolgálják. Intézkedéseket kell hozni arra, hogy az európai programokkal kapcsolatos információt nyilvánosságra hozzák. Nos, ezek valódi problémák, nem vitás, de nem vagyok biztos abban, hogy az átláthatóság ilyen módon megfelelően szolgálható itt tulajdonképpen az adatbázisok formátumának harmonizálását eh, eh, célzó javaslatokat olvasunk, és nem biztos, hogy a formátumon múlik az átláthatóság. Egyfajta technokrata megközelítés ez véleményem szerint, és például a problémák, amelyeket mi tapasztalunk, hogy eh, hazánkban a, a különféle bizottságok, amelyek a projektekkel foglalkoznak, nem tudják eldönteni, hogy kinek felelnek, kinek tartoznak beszámolással és azt hiszem, hogy szélszerű lenne a rendszernek ezt a rétét is, részét is megvilágítani. Ekkor látnánk a rendszer egészét, akkor nyerhetnénk összképet, hogyha ez sem hiányozna a megfontolásainkból. Úgy gondolom, hogy érdekes megnézni, mi történik az egyes országokban. Görögországban például látjuk azt, hogy megtorpannak egyes pályázatok, és ennek sem látjuk teljes körülön az okait. Nem tudjuk elemezni, hogy mi az utóéletük ezeknek a témáknak. Eltűnnek az újságok első oldaláról az rájuk vonatkozó beszámolók. Nem tudjuk, hogy ki lenne az a megbízható hírforrás, amely fogadható lenne az ilyen ügyekben. Mennyire vállalják a felelősséget az illetékes hatóságok az ezekkel kapcsolatos kérdésekben? Látjuk például, az árak alakulását, e, illetve a vállalkozók által leszámlázott költségeket, amelyek e, inflálódnak és e, nem egyszer elszaladnak ezek a költségek, anélkül, hogy ez indokolható lenne. Nincs szigorú rendszerünk, amely ennek nyomon követését tenné lehetővé. E, és e, megállapítható lenne az ilyen áremelések indokoltsága. Nincsenek válaszok ezekre a kérdésekre. Az a helyzet, hogy itt komolyabb pályázatokról van szó, és e, nagyobb témák futnak, például a e, mi országunkban, ahol a, az óriás plakátok hirdetik, hogy strukturális alapok e, támogatásával valósulnak meg, de mégse tudunk róluk semmit. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet Tremopolosz előadó úrnak is a jelentésért. Úgy gondolom, hogy teljesen világos, hogy az átláthatóság igen fontos. Az ellenőrzés szempontjából, amikor nyomon követhetővé válik, hogy EU szinten hová költik el a pénzt. E, a legnehezebb ezen a területen minden bizonyal az, hogy ezt összhangba hozzuk az úgynevezett helyes pénzügyi e, vezetés e, követelményeivel, és valóban egy olyan részletkérdésről van szó, amely a végrehajtási utasításokon is múlik. Én úgy gondolom, hogy az európai átláthatósági kezdeményezés olyan dolog, amely népszerűségre tehet szert, de ha csupán minimális követelményeket támasztunk, akkor úgy gondolom, hogy a nagy kérdés az, hogy az irányító hatóságok ellenőrző kapacitása elegendő lesz-e a teljes körű ellenőrzés lefolytatására. És azt hiszem, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy a rendszer megfelelő részeit ellenőrizzük. Gondolom, hogy itt az irányítóhatóságok kulcs szerepet játszanak, és a kohéziós alap az adott területen rendelkezésre álló erőforrások megfelelő elköltését kell, hogy biztosítsa. De hogy hogyan történik ez az ellenőrzés, azt kell tudnunk leírni megfelelő szabályozás segítségével, ahol az egyszerűsítésre is törekszünk, de ugyanakkor a teljes körű ellenőrzést is biztosítanunk kell. Időnként technikai segítségnyújtásra van szükség, és támogatásra ehhez, és ez vinne előre. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés egy mérföldkő lehet majd a jövőben a kohéziós politikában. Azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon érdekes elemeket tartalmaz. Én tapasztalatból beszélek, ugyanis a múlt évben a kollégákkal megpróbáltam összehasonlítani a tagállamok információit, és semmit, végül is semmit nem tudtunk összehasonlítani. Most azt mondjuk, hogy az adatok közzétételét harmonizálni kell angol nyelven és egy másik nyelven. Na most, kedves kollégák, Hát nem ítélkezhetünk morálisan, a közvélemény teheti ezt meg, nem pedig mi. Látjuk, hogy mi történik az európai polgárok pénzeivel, majd látni fogjuk. A mi feladatunk az, hogy kezdeményezzünk projekteket, ellenőrizzünk projekteket, de a közvélemény fog bennünket segíteni majd. És és csak így lehet majd a kohéziós politika hatékonyságát is értékelni. Minden tőlünk függ, ami szándékunktól. Éppen ezért egyetértek a jelentéstevő megjegyzéseivel, kivéve a 12-es pontot, mert úgy gondolom, hogy a bűnösök nevét nem szabad nyilvánosságra hozni. De mindenképpen eh, integrálni kell ezeket az elemeket majd a következő eh, rendeletbe is, a strukturális alapokról. Sőt, a eh, jövőben sokkal fontosabb lenne a feladatunk ezen a területen is. Köszönöm, elnök asszony. Két dolgot kell elmondanom az első. Ma már van bizonyos kötelezettségvállalás, az egész rendszer prudenciális vezetéséért vállal felelősséget az irányító hatóság, és mint ismeretes bizonyos országokban az Európai Bizottság nem is hagyott jóvá egyes strukturális alapokból fedezett témákat ezért nézetem szerint kerülnünk kell a fölösleges átfedéseket. Másfelől ugyancsak támogatom azt a szándékát az előadónak, hogy az internetet alkalmazzuk. A hármas megjegyzés. Ezt a problémát célszerű jogi szempontból is megvizsgálni. A felmerült költségeket, amelyeket folyosítanak a kedvezményezetnek, könnyen korábban nem tervezett útvonalon szivárognak el, és a meglévő alapok felhasználását ez veszélyeztetheti. Ezért nem lenne célszerű lehetővé tenni, hogy a kedvezményezettek kiegészítő költségek fedezetéül is felhasználják ezeket a finanszírozási forrásokat. Azt hiszem, hogy más keretből kellene biztosítani az ilyen célú fölmerüléseket. Célszerű lenne, hogyha az egész elektronikus rendszert egy ilyen honlap vagy hálózat létrehozásával igyekeznénk áttekinthetővé tenni, ahol a e, bizottság e, kapcsolatot teremthet a nemzeti hatóságokkal, és vice versa, e, és ezek a kapcsolatok a honlapon keresztül is fenntarthatók. Egy dolgot azonban hangsúlyoznunk kell, hogyha ezt a már lezárult témákra is alkalmazni akarjuk, akkor bizonyára más megfontolásból kell kiindulnunk, mintha csak a folyamatban lévő és jövőbeli pályázatokra vonatkozik ez. Körültekintően kellene ezt eldöntenünk, mert a már lezárult ügyekben azonnali válaszra számíthatunk, tehát könnyű az utólagos ellenőrzést elvégezni. Jó lehet, adott esetben nem túl könnyű megoldani azt, hogy teljes mértékben ellenőrizzük az adófizetők pénzének elköltését. Én olvastam egy jelentést egy lezárult tanulmányról, amelyet a DG Regi keretében végeztek el, a szék segítségével, és bizonyos országok nem rendelkeztek azzal az elektronikus rendszerrel, amely a kifizetések végrehajtásával nélkülözhetetlen, illetve adott esetben ezek működésképtelensége egyes kifizetések két hónapon keresztül történő zárolását eredményezték. Ez pedig késlelteti a pályázat sikeres végrehajtását. Ezokból nekem az lenne a javaslatom, hogy általában támogassuk az internet alkalmazását minden esetben. Végezetül vegyük szemügyre a lezárt pályázatokat is, ahol az ügynökségektől könnyebben szerzünk információt, és három, tegyünk meg mindent a véget, hogy levegyük a kedvezményezettek válláról a kiegészítő költségek adott alapokból történő finanszírozásának nyűgét, és igyekezzünk elgondolkozni további átláthatósági eljárások javaslásán. Köszönöm. Kedves kollégák, három észrevételem lenne egyrésztről Szeretnék gratulálni a e, jelentéstevőnek. E, én egy e, értékes jelentésnek látom ezt az előterjesztést. Úgy gondolom, hogy a mai vitában már eddig elhangzott vélemények még tovább, tovább fogják gazdagítani a jelentésnek a végső formáját. Másodikként engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy Szerintem még az eddig elhangzottaknál is fontosabb kérdésről van szó. Tudnilik, vagy abba a hibába fogunk megint beleesni, hogy a polgárok tájékozódása szempontjából fontos kérdést a polgárok szempontjai alapján próbáljuk jó szabályozni, ez lenne a jobbik megoldás, vagy pedig megint nagyon-nagyon szép szavakat fogunk használni, transzparencia, átláthatóság, minél több információ, minél nyitottabb uniós projektek, de valójában az emberek továbbra is azt fogják érezni, hogy ami történik, az távol van tőlük, ami történik, arról nekik nincs információjuk, ami történik, az a fölül lévők döntése, és azzal kapcsolatban nekik sem befolyásolási lehetőségük, sem, semmilyen érdemi beleszólási lehetőségük nincsen. A kérdés valójában ez. Sopánkodunk-e azon, hogy az Európai Unió az milyen távol van az emberektől, vagy pedig amikor van kézzelfogható lehetőségünk annak érdekében, hogy közel hozzuk azt hozzájuk, akkor ezzel a lehetőséggel élünk-e? No, ennek érdekében szeretném két szempontra felhívni a figyelmüket. Az első az az, hogy azt a hibát mindenképpen el kéne kerülni, hogy a ma már meglévő információ dömpinget azt tovább növeljük. Nem a nyilvánosság, nem a transzparencia ellen szeretnék beszélni. Szakemberek a következő tényt állapították meg. Az északi féltekén élő, a mediatizált tömegtársadalmakban élő emberek, egy átlagember naponta több mint ezer adattal, információval, hírrel, tényel találkozik. Ez lehet, hogy egy közlekedési tábla, lehet, hogy egy rádióhír, lehet, hogy egy újságcikk. Két nap múlva egy átlagos európai vagy észak-amerikai polgár ebből 40 információra emlékszik. Két nap múlva a több mint ezerből 40-re. És a 40 információból az egyik az a Coca-Cola-ra vonatkozik, mert a Coca-Cola az a termék, ami magáról a legtöbb információt adja. 39 információért folyik a verseny. Azért, hogy ki tud ebbe a 39-be bekerülni. Ha az Európai Unió a maga projektjeiről nagy mennyiségű, másodlagos, nehezen megérthető információkat közöl, onnantól kezdve nyilvánvaló, hogy ezek az információk abba a sok száz, sok ezer információba kerülnek, amit kidob az emberek agya. A túl sok információval el lehet játszani a transzparenciának a látszatát, azonban e, az a helyzet áll elő, hogy valójában tényleges e, e, információkról, tényleges adatokról nem lesz tájékozottsága az embereknek. Tehát én éppen azért értek egyet a jelentéstevő szándékával, világos, egyértelmű, Görögországtól Magyarországig, Lengyelországtól Németországig egymással összehasonlítható információk jussanak el az emberekhez, a lényeget illető információk. Második észrevételem, én kiegészítőnek érzem a jelentést a nagy beruházásokkal, nagy, projektek, nagy projektekkel kapcsolatban. Úgy ítélem meg, hogy a nagy projektek kérdése, ugye, amelyekről nem regionális, nem tagállami, hanem uniós szinten születik a döntés. Ezzel kapcsolatban eleve van egy averzió milyen elvek alapján is születik Brüsszelben a döntés. Ezekkel kapcsolatban magának az uniónak, tudom, hogy persze, persze több intézményből áll, de magának az uniónak, szeretnék világosan fogalmazni, kutya kötelessége a lehető legrészletesebb, legpontosabb adatokat, információkat közölni. Az Európai Beruházási Bank a nagy projektekről már azok támogatására vonatkozó döntés előtt több információt tesz közzé, mintsem amennyi információt az Európai Bizottság közzétesz a már támogatott nagy projektek esetében. Az egyik Európai Uniós intézmény több információt ad döntés előtt, mint a bizottság maga döntés után. Szerintem ezen a, helyen érdemes, ezen a kérdésen érdemes változtatni, erre vonatkozó módosító javaslatokat meg is fogjuk fogalmazni. Még egyszer elismerésem a jelentés tevőnek, mint árnyék jelentéstevő támogatom a jelentésének az irányultságát. Viktor Bostináru. Viktor Bosszinát következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni eh, kollégánknak a jelentéséért, és már most itt az elején alá szeretném húzni, hogy mindenképpen azt a nagyon gyümölcsöző vitát folytatjuk most, amit már a múlt évben elkezdtünk Jean-Marie Beaupuy jelentése kapcsán. Több szintű kormányzást és partnerségi kapcsolatokat nem lehet elképzelni átláthatóság, transzparencia nélkül, mert az átláthatóság előfeltétele a stabilitásnak, az előre láthatóságnak az európai projektek finanszírozásában. Nem lehet biztosítani semmiféle programot, annak megvalósítását, hogyha nincs átláthatóság. Az átláthatóság lényegbe vágó az európai regionális politikában, a közös politikában. És itt szeretnék visszatérni az én országom helyzetére, anélkül, hogy Romániát kedvezőtlen képben mutatnám be. Ugye Romániában nagyon súlyos a regionális politika, és ön elnökasszony, Hübner asszony a múlt évben azt javasolta a román kormánynak, hogy olyan regionális politikát folytasson, amely sokkal jobban, hatékonyabban szívja fel az európai pénzösszegeket a regionális struktúrát kell megváltoztatni, mert nem konzultálnak sem az NGO-kkal, sem a politikai pártokkal, és a román szenátus elfogadott egy törvényt, amely teljes mértékben ellentétes az átláthatósággal, sőt az átláthatóság csődjét jelenti. Hogyan beszélhetünk átláthatóságról akkor, hogyha ma Romániában nem elfogadható módon ö, politizálják, átpolitizálják a ö, közigazgatást, és ö, egész egyszerűen nincs is ö, joguk az egyes hatóságoknak az adatok közétételére. Egy újságíró mm, a mezőgazdasági minisztériumban adatokat kért, és azt mondták neki, hogy szankciókkal sújtják őket, hogyha adatokat bocsátanak rendelkezésre az európai kohéziós politika érdekei ellen van tehát az én országomban a jelenlegi helyzet. Üdvözlöm a kollégámat a jelentéséért. Mindenképpen fontos intézkedésekre van szükség az átláthatóság érdekében olyan intézkedésekre, amelyek mind a 27 tagállamban egységesek kell, hogy legyenek, szankciókra van szükség azok ellen, akik nem alkalmaznák az adott szabályokat. Ha ezt nem fogjuk megtenni, akkor visszaéléseknek adunk helyet, és ez természetesen a polgárok számára nem lesz jó dolog, mert a polgárok nem fogják tudni, hogy kik a kedvezményezettek ho, hová ö, ö, érkeznek be az uniós pénzek. Tehát mindenképpen segítenünk kell a polgároknak is annak érdekében, hogy támogassanak bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottságban senki sem vállalná azt, hogy a tagállamoknak tanácsot adjon azzal kapcsolatosan, hogy hogyan szervezze meg ezt a munkát Matula képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egyetlen egy megjegyzésem lenne, Nevezetesen az átláthatóság mindig is biztosítja a jó kormányzást. Ez azt hiszem, hogy mindenki számára világos. Azonban ne felejtsük el a következőt. Jelenleg egy olyan időszakot élünk át, itt az Európai Parlamenten belül is, ahol amikor is le szeretnék egyszerűsíteni a strukturális alapokhoz való hozzáférést. A 9-es cikkeire utalnék, ahol is kimondják azt, hogy a megfelelő jogszabályokat és a végrehajtási szabályokat ki kell dolgozni annak érdekében, hogy megfelelő és hatékony módon használhassák fel a strukturális alapokat. Tehát itt a részvevőknek van nagy szerepük. Én azt szeretném, hogy ez a jelentés ebbe a vonal, ezen vonal mentén legyen kidolgozva. Azt hiszem, hogy nem szabad nehézkes administratív terheket róni az emberekre a projektek megvalósítása során sem. Én tényleg azt hiszem és remélem, hogy egyszerűsíteni kell a, az egész folyamatot, és, és ezt meg is teszik majd. A kollégákat informálni kell arról, hogy mi is a helyzet Romániában. Jelenleg folytnak konzultációk, de nem olyan a regionális szervezettségi rendszer, amely amely az átláthatóságot biztosítja. Éppen ezért mi elkezdtünk elemzéseket végezni annak érdekében, hogy hogyan lehetne a régiók szintjén felosztani a különböző területi egységeket. Köszönöm szépen az Európai Bizottság részéről. Péter Fischer, hogyha röviden válaszolna az elhangzottakra. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Igen, a főigazgatóság információs egységétől jövök. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes jelentést. Úgy gondolom, hogy igazságos és kiegyensúlyozott jelentés, amely figyelembe veszi a bizottság javaslatát a kedvezményezettek listáját illetően. A javaslatok nagy része ugyanabba az irányba halad, mint amit mi is támogatunk, ez pedig az úgynevezett inform hálózat létrehozása, amelyet itt is megemlítettek a kollégák. A javaslatok egy részét könnyebb megvalósítani, mint másokat, például egy második nyelv támogatása, vagy több információ kérés a kedvezményezetteket illetően. Azonban, ahogy a hozzászólóktól hallottuk, van egy olyan rendelet, egy olyan szabályozás, amely életben életben van, és ez alapján a bizottság nem követelhet ennél többet. Ezért megpróbálunk jó gyakorlattal élen járni, és nyomást gyakorolni az Inform hálózat segítségével. Van egy-két remek honlap, amelyet a két éves konferencián bemutattunk Litvániában, Magyarországon, Lengyelországon, Dá- Lengyelországban, Dániában, Ausztriában is. Ezeken a honlapokon nagyon is intelligens rendszereket találnak, és olyan kedvezményezettek listáját, ahol néha csak a minimum információt szolgáltatják, máshol viszont felhasználó barát oldalakat találnak, amelyek sok információt szolgáltatnak a politikával kapcsolatban. Ezt azért mondom, mert fontosnak tartom, hogy átláthatóbbá, láthatóbbá váljon ez a politika, tehát nem csak egy listáról, nem csak egy táblázatról van szó, nem csak a kedvezményezettek list, listája fogja ezt megvalósítani. Ez egy fontos eszköz, de nem az egyetlen. Ezen kívül szeretnék még egy gondolat erejéig visszatérni az egyik felszólaláshoz. Vannak olyan javaslatok, amelyek a 2014-2020-as időszakot ölelik föl. Mások pedig a jelenlegi kedvezményezett listával kapcsolatban szeretnének több információt kapni. Szívesen állok majd a rendelkezésükre további kérdéseket, illetően elnök asszony. A jelentéstevőnek adnám meg a szót, hogyha kíván szólni. Tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat. Köszönöm a kritikus megjegyzéseket is. Tudom, hogy ez egy olyan terület, amelyben nem lesz százszerzelékos az egyetértés. Összességében egy dologot szeretnék kiemelni, ez pedig a következő. A tagállamok nem egyformák. És nem mindenki használja ugyanolyan könnyen a különböző rendszereket és folyamatokat, eljárásokat. Vannak azonban olyan országok, amelyek magas szinten teljesítenek. Nagyon fontos, hogy a rendszer ne legyen töredezett, ne legyen foltos, hanem egy általános normának, egy általános szabványnak feleljen meg az egész Európai Unió területén. Különben, különben nagyon nehéz lesz egységes üzenetet közvetíteni. Mindig is lesznek olyan állampolgárok, hogyha akiknek fogalmuk se lesz arról, hogy mi történik, és milyen projektek folynak, hogyha nem egységes ez a rendszer. A projektek végén lehet valamilyen táblázatot készíteni, de azt hiszem, hogy egy tanulási folyamatról van szó, és itt szépen fokozatosan fogunk csatasorba állni. Az információt mindenképpen közé kell tenni, méghozzá a programozási ciklus korai szakaszában, esetleg a tervezési szakaszban. Eltérőek a teljesítményszintek, és azt hiszem, hogy ahol lehetséges, ott javítani kell a teljesítményen. A saját országom nevében is szólok, tudom, hogy vannak valós hibák és nehézségek a rendszerben. Abból, amit láttam, a tapasztalatom alapján nagyon jól tudom, hogy hasonló problémákkal küzdenek más országok is. Tehát szerintem senki nem lesz, aki nagyobb bürokráciát kérne, vagy emellett törne láncsát de emellett fontos az is, hogy standardizáljuk a rendelkezésre álló információkat. Nagyon fontos, hogy részletes információt kapjunk, több részletes információt, azért, hogy az információ struktúrája és tartalma egyértelművé váljon, és a tagállamok pontosan tudják, hogy mit is várunk tőlük. Ez pedig aztán azt jelenti, hogy összehasonlíthatóvá válik a helyzet, és az állampolgárok is tisztán látnak majd olyan formátumban, amely érthető számukra, így kapják majd meg az információt. Tehát rögtön a, prog- a program elején, illetve a végén is az átláthatóság, az egyértelműség a célunk. Nagyon figyelmesen hallgattam a megjegyzéseket, és megpróbálom majd ezeket beépíteni a jelentésembe, ugyanakkor szeretném elkerülni azt, hogy ellentmondásossá váljon az anyag. A 12-es bekezdésre vonatkozóan kaptam egy megjegyzést, amely a képzést támogatja. Nos, az én tapasztalataim ezen a téren a következőt mutatják. Görögországban vita folyik az információkval kapcsolatban. Meg kell néznünk a rendelkezésünkre álló példákat, vannak időszerű információk, és sajnos bizonyos esetekben nagy akadályokba ütközött az információszolgáltatás. Ez volt a saját megjegyzésem a 12-es bekezdést, illetően minden esetre köszönöm a megjegyzéseket, elnök. Tisztelt kollégák, a módosítók beadásának határideje március 24-e délután 6 óra. Tehát akik módosítót szeretnének benyújtani, kérem tartsák be a határidőt, és a teljesség kedvéért hadd mondjam el, hogy körülbelül háromszor annyi időt szántunk erre a kérdésre, mint eredetileg a napirendünkben volt, és ennek az az oka, hogy rendkívül fontos témáról van szó. Ez azonban azt jelenti, hogy az ülés hátralevő részében szorít bennünket az idő, úgyhogy mindenkit fegyelemre szólítanék fel. A következő napi rendű pontunk nem tervezett, hanem első eszmecsere, tehát nem kell túl sok időt szánnunk erre a témára. Petra Luhánnak adom meg a szót, hogy röviden mutassa be ezt a jelentést. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, már megkapták a munkadokumentumot, a valódi területi társadalmi és gazdasági kohézió kialakítása az EU belül a globális versenyképesség elengedhetetlen feltétele? Ez a téma. Lehet, hogy feltették a kérdést, hogy mi is a célja ennek a jelentésnek. Lehet, hogy túlságosan is sok célt próbáltunk meg ebbe a jelentésbe belevenni, és kellene talán egy fő irányvonal, egy fő vezérvonal. Tudjuk azt, hogy nagy a különbség a különböző területek között, a régiók között, sőt ez a különbség még növekedett is az utóbbi időben. Éppen ezért a mi szerepünk, mint Európai Parlament szerepe nagyon fontos. A kohézió három, harmadik dimenziója nagyon fontos. Ugye a gazdasági és szociális dimenziókon kívül a harmadik dimenziót is kimondja a Lisszaboni szerződés azt látjuk, hogy mennyire fontos az, hogy a polgárok elmondhassák azt, hogy az Európai Unió kohéziós gazdaságpolitikáján belül mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Ha figyelembe vesszük a statisztikai adatokat, akkor elemezni kell ezeket az adatokat, mert a polgárok is úgy gondolják, hogy fontosak ezek az adatok számukra, fontos az európai kormányzás hatékony biztosítása, fontos az Európai Unión belül a döntéshozatali folyamat. Az Euróbarométer 2010. februárjában a statisztikai közvéleménykutatás szerint az európai polgárokat leginkább az infláció és a gazdasági helyzet érdekli és aggasztja. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha a versenyképességet növeljük, olyan megoldásokat is javasolhatunk, amelyek segítségével javíthatunk a polgárok helyzetén, életén a Lisszaboni stratégia, az EU 2020 stratégia szintén nagyon fontos stratégiák. De hogyan lehet biztosítani az Európai Unión belül fenntartható módon a versenyképességet, a verseny növelését, a gazdasági fejlődést? Továbbá hogyan lehet biztosítani az, hogy az Európai Unió sokkal versenyképesebb legyen nemzetközi téren is. Ebben a dokumentumban, és én megpróbálok néhány premisszát javasolni. Megpróbáltam elemezni a perspektívákat, az Európai Unió gazdasági növekedése terén, aztán elemzem azt, hogy a kohéziós politika hogyan is hat ki a beruházásokra, a gazdaságra, a közlekedésre, az oktatásra, a nevelésre az információra, a kommunikációra, és így tovább. Minden tagállamban elemzést fogunk készíteni, és itt elsősorban a, két, a 12 új tagállamra szeretném a hangsúlyt fektetni. Fontos meghatározni, definiálni a 2014-2020-as időszakra a feladatokat, számos információforrást közlök a munkadokumentumomban, a jelentéstervezetemben. Fontos ezeket figyelembe venni, mert tartalmazzák az utóbbi évek, évek főbb adatait és forrásait, az intézkedéseket, amelyekkel javítani lehet az eredményeken, a kohéziós politika különböző aspektusait javítani kellene, elsősorban egyszerűsíteni kellene az eljárásokat, nagyobb koordinációra van szükség, és az alapok rugalmas felhasználására, ami a 2007-es tanulmányt illeti a kohéziós gazdasági politikáról, amelyet a bizottság jelentett tett meg, szintén egy fontos forrás. Ezután még két más jelentés hozzájárult a dolgok tisztázásához az Európai Unió jövőbeni iparágazataival kapcsolatosan, itt az innováció, a technológia, a válságból való kikerülés szintén fontos témák, amelyek ezekben a jelentésekben benne vannak. Elemezni fogjuk azt, hogy hogyan lehetne hozzájárulni az Európai Unió globális versenyképességéhez. Az Európai Bizottságnak is megvannak az adatai, és ezek szintén fontosak, mert lehetővé teszik az átláthatóságot, a, rámutatnak a tagállamok kohéziós politikájára. Nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy hová is kerülnek ezek a strukturális alapok fontos elemezni a nemzeti finanszírozási kereteket, beruházási kereteket. Az Európai Beruházási Bank adataiból látjuk azt, hogy az új 12 tagállam infrastruktúra fejlesztésre kölcsönt vett fel, itt elsősorban a közlekedés és a környezettel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztéséről van szó. Az is elképzelhető, hogy a gazdasági fejlődés gyorsabban fog bekövetkezni, mint ahogy arra számítunk. Az Európai Gazdasági, a Világ Gazdasági Fórum is rendszeresen ad ki jelentéseket, a versenyt úgy határozza meg, mint egy nagyon fontos eszközt egy ország hatékonysága szempontjából. Én megpróbálom elmagyarázni azt is, hogy egy tagállam számára a kohéziós politika hogyan is tudja a gazdasági versenyt növelni. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy tudjuk, hogy az Európai Unióról milyen képet is mutat a világgazdasági fórum, tehát világszinten. Az Európai Uniónak meg kell nyitnia az ajtóit a nemzetközi világ folyamatok felé, ami a módszertant illeti elemzem a kohéziós politikát és a, az Európai Unió versenyképességét, továbbá e, elemzem azt is, hogy hogyan lehet megfelelő infrastruktúrával növelni a versenyt az Európai Unió szintjén, globális szinten itt is mindenképpen az a kezdeti feladat, hogy a prioritásokat határozzuk meg nemzeti keretek között is, aztán meg kell nézni, hogy mire költötték el a tagállamok a legtöbb strukturális alapot, mire vettek fel kölcsönt az Európai Beruházási Banktól. Holnap majd meg lesznek már a részletek is az adatokkal kapcsolatosan azt látjuk, hogy a dél-európai országok és kelet-európai országok vannak leginkább érintve infrastruktúrális szempontból ami az európai jövő építését illeti, ez majd attól függ, hogy hogyan tudjuk a közös adatbázist létrehozni, hogyan tudjuk kiegyenlíteni a különbségeket a különböző régiók között. Mert tudjuk, hogy az Európai Unióban a fejlesztési szintek különbözőek, éppen ezért a szükségletek is különbözőek. Hatékony, kiegyensúlyozott felhasználása van szükség a struktúrális alapok terén, figyelembe véve természetesen minden régió sajátosságát, ami a jelentésem címét illeti, ugye hogyan lehet hozzájárulni a globális versenyképesség e- az Európai Unión belül. Ez szól a szociális, az oktatási, a környezettel kapcsolatos problémákról is. Itt ezeken a területeken közös normákra, szabályokra van szükség a fenntarthatóság fejlesztése érdekében is Ennyit akartam ma elmondani. Kérem, hogy vegyenek részt a vitában. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a téma a fenntartható kohéziós politika szempontjából. Ez egy fontos téma, az eszmecsere és a vita nagyon fontos ezen a területen. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. I have to repeat, Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! ismét kérem, hogy fogják rövidre a felszólalásukat. Később majd beszélünk erről a jelentésről. Lambert, önél szó. Um, President, I, will do this. I, will just give some... Tisztelt elnök asszony, nagyon röviden szeretnék hozzászólni, egy-két gondolatot kívánok megosztani önökkel. Lehet, hogy valóban a jelenlegi fázisban talán korlátozni kell önmagunkat, a legfontosabb kérdésekre kell összpontosítani. A gazdasági, szociális és területi kohézió megvalósítása az egyre erősödő jelenlegi versenyhelyzetben. Tehát nem szabad túlságosan sok kérdéssel foglalkozni, hanem összpontosítani kell arra, hogy az európai modell, amely a szolidaritásról, a kohézióról szól, nagyon nagy mértékben hozzájárult az elmúlt 25 év fejlődéséhez. Nézzünk, tekintsünk tehát a jövőbe, és nézzük meg, hogy a versenyhelyzet hogyan fogja befolyásolni az európai gazdasági fejlődést. Hogy szociális, gazdasági vagy területi kohézióról van-e szó, hogy ez mennyiben járul hozzá az általunk kívánt Európához, amely kiegyensúlyozott, amely szimmetrikus struktúrájában fejlődik. Tehát ezen az általános szinten lehet, hogy nagyon nagy mértékben hozzá tudunk járulni a sikerhez. Az OECD elemzése jó kiinduló pont, de mélyebbre kell tekinteni, meg kell nézni, hogy mit jelent a regionális fejlődés, a makrorégió, mit jelent ez a jövő tekintetében. Meg kell vizsgálni, hogy a kohéziós politika mennyire fontos. Utolsó megjegyzésem, hogyha az infrastruktúráról beszélünk, ha eb- ezt a kérdést vizsgáljuk, ez fontos, de gondoljunk a TENC-re, a hálózatra, mint az infrastruktúra területén, mint pedig más területeken. Látjuk, hogy változás van folyamatban, látjuk, hogy hogyan viselkedünk, milyen lépéseket teszünk a TENZ hálózatai keretében. Meg kell nézni, hogy milyen jövőképet vázolunk ezen a területen. Nem szabad túlságosan sok kérdéssel foglalkozni, mert akkor szétaprózzuk az energiáinkat. Ezt azt hiszem észben kell tartani a jelentés kapcsán. Köszönöm. Elnök, megadom a szót a következő felszólalónak. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Zunächst einmal Kollegen Luan, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönettel tartozom Luan úrnak a jelentéséért. És ahogyan hallottuk, bizony sokat teendőnk a kohéziós politika területén az új irányvonalak feltérképezése kapcsán. Luhan úr megjegyzéséhez kapcsolódnék. A 12 újabb tagállam kapcsán, illetve arra szeretnék utalni, hogy ezekre az országokra összpontosít a jelentésében. Valóban a kohéziós politika az infrastruktúra kiépítése tekintetében rendkívül fontos, és ez sikeres is volt. Egyetértek, a kohéziós politika az egyik legfontosabb és legsikeresebb politikája az Európai Uniónak. Óvatosnak kell azonban lennünk, mert itt az szerepel, hogy ez a 12 tagállam az, amelyet leginkább érint a gazdasági válság, illetve a globalizáció. Tehát figyelemmel kell eljárnunk. Berlinből jöttem, És ha megnézzük a 16 federális régiót Németországban, mi a 16-ak vagyunk. Tehát, hogyha a pénzügyi és gazdasági válság hatásait taglaljuk, hogy, hogy ennek hol a legkisebb a hatása, Nos, a legiparosodottabb térségeket sújtotta legkevésbé. A válság azonban nagy problémát okoz a üzletek, a vállalkozások áthelyezése, a gyárak bezárása, és itt súlyos veszteségekkel kellett számolnunk. Tehát a válság eredménye Németországban azt mutatja, hogy enyhít, enyhébbek a következmények, mert a kormány nagyon sok pénzt pumpált a pénzügyi ágazatba. A programoknak a következményével számolnunk kell majd, ezt kell nekünk valahol visszafizetni, és nem szabad abba a hibába esni, hogy az ember azt gondolja, hogy ha erős, akkor erős is marad. A kohéziós politika nem csak a gyengébb régiók fejlesztésére irányul, és nagyon fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk. A kohéziós politika olyan politika, amelyet az Európai Unió egészének szempontjából kell vizsgálnunk. Úri úr, utalt arra, hogy Lengyelország Lengyelország fejlődött legkevésbé ezen a területen, de majd beszélünk még erről. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az előkészítő munkájáért. Nagyon érdekes alapokra helyezte ezt a munkát. Erre alapozhatunk a továbbiakban is. Két problémám van azonban, ezekről szeretnék röviden szólni. Az egyik megjegyzésem az, csak úgy, mint az előttem felszólaló kollégának, hogy nem igazán értem, hogy, hogy ez az egész munkát a 12 új olyan csatlakozott tagállammal kapcsolatos tanulmányokra alapozza, és a koherenciát csak e 12 tagállam köré próbálja összpontosítani. Ami pedig a versenyt, versenyképességet illeti az Európai Unión belül, azt hiszem, hogy ez nem helyezte keretbe. Csak úgy absztrakt módon ott van a verseny a versenyért. Tehát egy, egy, mindenképpen egy keretet kell biztosítani, és egy keretben kell tanulmányozni az Európai Unió verseny képességét, tehát itt bizonyos elemek nincsenek harmóniában egymással. Ha a fenntartható fejlődésről beszélünk, akkor nem szabad így külön tárgyalni a versenyt. Ha az infrastruktúráról beszélünk, akkor fel kell tenni ugye például a a CO2 kérdését, vagy az üvegházhatású gázok kérdését. Tehát én azt javaslom, hogy egy természetes keretbe helyezze be az előadó ezeket a fenntartható célkitűzéseket, a versennyel kapcsolatos elemeket szintén. Köszönöm. Köszönöm, Ramona Malescu. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a kollégámnak, Petru Luhánnak, a jelentéséért. Igen, igaz az, hogy a kohéziós politika és a verseny két fő elemei az európai politikának. Mindenképpen koordinálni kell ezeket a témákat a tagállamokban, a versenyt a termelékenység, a hatékonyság növelésére kell alapozni, valamint a képzésre, új munkahelyek teremtésével kell összekapcsolni ezt a folyamatot, a modern technológia szintén egy fontos ellen. Mind ennélkül nem tudjuk biztosítani az Európai Unió versenyképességét. Mindenképpen fejleszteni kell a kohéziós politikát. Tehát a kohéziót és a versenyt, versenyképességet össze kell kapcsolni a jelentésben. Ezt javaslom a kollégámnak. A kohéziós politika megvalósításával lehet megvalósítani a 2020-as stratégia célkitűzéseit is az infrastruktúra fejlesztése prioritást élvez a 12 új tagállamban, és itt a hangsúlyt mindenképpen egy inkluzív folyamatra kell alapozni a gazdasági és a szociális politika együttes megvalósításával a régiókban. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozom a kollégáimhoz, gratulálok Luhán úrnak ezért a kitűnő kezdeményezésért, ugyanis igenis beszélni kell ilyen fő témákról, nagy témákról, mint a kohéziós politika, a kohéziós politika jövője, aztán a verseny. Szeretném elmondani, hogy a globalizáció keretén belül aztán a klímaváltozásban, a demográfiai csökkentés terén, a világ gazdasági válság terén. És látjuk azt, hogy Európában nagy, nagyok a különbségek a régiók szintjén. Csökkenteni kell a különbségeket a, a különböző területeken, régiók szintjén. Az Európai Uniónak mindenképpen egy modellé kell válnia világszinten. Az, hogy az infrastruktúra fejlesztése prioritás, ez teljes mértékben jogos. ugyanis nagyon sok európai régióban nagy különbségek vannak, és nagyon sok erőfeszítésre van szükség fejlesztésükre. Köszönöm szépen, elnök asszony Nohány. Megjegyzést szeretnék én is tenni az elhangzottakhoz. Gyakran előfordul, hogy különféle megfogalmazásbeli csapdákba esünk, és esetenként olyan kifejezéseket használunk, amelyek nem javítják a vita átláthatóságát. Maga a cím is ilyen már, ahol a szociális kohézióra gondolunk. Nem tudom, hogy ez tényleg előfeltétele a dolognak. A szociális teritoriális kohézió, gazdasági kohézió. Nos, azt hiszem itt más valamiről van szó. A versenyképesség az Európai Unió területén nem feltétlenül hozható összefüggésbe az itt említett területi társadalmi és gazdasági kohézióval. Én azt hiszem, hogy a belső fogyasztás alakulása határozza meg az Unióban a gazdasági teljesítményt, versenyképességet, stb. Tehát nem teljes az átfedés a cím és a tartalom között. Arról nem beszélve, hogy egy ilyen hosszú és bonyolult cím esetleg elriaszt potenciális olvasókat. Mi itt tulajdonképpen nem a kohézióval kapcsolatos tudós kutatásokba bocsátkozó kutatók vagyunk, hanem megpróbálunk világosan fogalmazni politikusként, akik követhető célokat tűznek maguk elé. Azt hiszem, hogy nagyon világosan kell ehhez fogalmaznunk, érthető fogalmakkal élnünk, és egészen világos az szerződésben is a kohézió kérdése. Ez fontos ahhoz, hogy az egész közösség versenyképesség maradj, versenyképes maradjon, mondja ki a szerződés. Ezekhez kellene ragaszkodnunk nekünk is megfogalmazásainkban. Kérdések merülnek föl. A kohéziónak háromféle dimenziója van. Szociális, területi, és gazdasági. A kérdés az, hogy ez a három egy irányba húz-e, és mindegyik szolgálja-e a közösség jobb versenyképességét. Nos, úgy gondolom, hogy a kohézió egyfajta konvergenciát szolgál, más lapra tartozik azonban a versenyképesség. A kettő nem feltétlenül hozható szoros összefüggésbe. Ebben a kontextusban kellene vizsgálnunk ezt a dolgot, keresztve az egyensúlyt a versenyképesség, illetve a konvergencia között. Ezek egymással párhuzamosan futó folyamatok lehetnek, amelyek egyensúlyát kell megteremtenünk Természetes, hogy a különféle e, területek közötti különbségek kiküszöbölése jelenti a felzárkóztatást az elmaradottabbak vonatkozásában, miközben törekednünk kell a versenyképesség javítására itt és ott egyaránt. Gondolom, hogy ez egyszerű kérdés, e, felmerülhet az a kérdés például, hogy megvan-e ez is, az is, és hogyha mindkettő megvan, akkor makroökonómiai megfontolások tárgyát képezhetik. Azt hiszem, hogy itt eltévesztettük az egyensúlyt, ezért arra kellene törekednünk, hogy a kettő egyeztetésére világos fogalmakkal éljünk. Van konvergencia, és van törekvés arra, hogy versenyezni tudjunk. Van gazdasági, szociális és területi kohézió, és a jövőbe pillantva 2020-ig világosan ki kell tűznünk azokat a célokat, hogy milyen szükségletek szolgálatában állunk, a regionális politikánkat ehhez képest kell tudnunk alakítani. A konvergenciát és a versenyképességet egyaránt szolgálnunk kell, de ezek eltérő kritériumok is lehetnek ezeket nemzetközileg mm, alkalmazzuk a versenyképesség mérésére is, és azt hiszem, hogy ez egy fontos benchmark számunkra, meg kell tudnunk nézni azokat, hogy melyek azokat a kritériumok, amelyek segítségével a versenyképesség mérhetővé válható, és ennek az alapján a közösség szintjén megfogalmazhatjuk céljainkat. Úgy gondolom, hogy le kell szűkítenünk a megfontolásaink körét, az alkalmazandó megoldások körének keresésére, a politikai célokra, hogy mire kell koncentrálnunk a soron következő években a gazdasági, szociális és a területi konvergencia szempontjából, hogy ebben javítsuk versenyképességünket. Azt hiszem, hogy ez fontos, hogyha ezt a területet kívánjuk kezelni, anélkül, hogy megkülönböztetést tennénk az régi és az új tagállamok között, hiszen pont a területi felzárkóztatás vagy kohézió lenne az egyik cél ami kiküszöbölné a különbségeket. Felmerül a kérdés, hogy vajon versenyképesek lehetünk-e, anélkül, hogy egyfajta konvergencia jönne létre a különféle fejlettségi szintű területek között. Úgy gondolom, hogy sok minden kimondásra kerül, amivel egyetérthetünk, de kerüljük el annak veszélyét, hogy itt összezavarjunk fogalmakat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozom a kollégáimhoz, és köszönöm Luán úrnak a munkáját. Olbrich úr most beszélt a kohéziós politika területi aspektusairól. Itt nagyon nagy nehézségek vannak, elsősorban a versenyképesség területén, a versenyképesség fejlesztése terén, e, elsősorban a gazdaságon belül. Tehát azt hiszem, hogy meg kellene oldani a különbs- területi különbségeket a kohéziós politika segítségével, és nem növelni kell azokat a régiók közötti egyensúly biztosítása teszi lehetővé majd a valódi európai globális versenyt. Éppen ezért néhány aspektust meg kell vizsgálni, például a kormányzás szintjén. Erről azt hiszem majd lesz később most szó. Ennek mindenképpen nagy a fontossága. Köszönöm. Ah. Köszönöm szépen. Mondaná még néhány szót? Azt javaslom. Nagyon, nagyon sok érdekes témát vetettek fel, de sajnos nincs most időnk arra, hogy vitát indítsunk. Szeretném bátorítani. Jó, tehát akkor befejezem. Szeretném bátorítani önöket, mindazokat, akik szeretnék folytatni ezt a vitát, tegyék meg azt informális módon. ez mindenképpen hasznos lesz, és most pedig a következő felszólaló. Köszönöm szépen, egészen rövid leszek, tekintettel arra, hogy a e, kérdések nagy részét már e, a hozzászólók kivették a számból, és e, a különféle hozzászólók már kitéltek ezekre. Hogyha az európai versenyképességről akarunk értekezni, tisztában kell lennünk jó néhány körülménnyel a kohéziós politika szempontjából megvizsgálandó ügyekről. E, hozzáadott értékre van szükség e, egy globalizált világban meg kell néznünk azokat a főbb területeket, amelyekre koncentrálni fogunk. Úgy gondolom, hogy nem szolgálná a célt, ha különbséget tennénk a régi és új tagállamok között miután a versenyképesség olyas valami, ami valamennyi EU régiót érint, ahol különbségek vannak, igen gyakran tapasztaljuk, hogy az egyes régiók eltérő fejlettségűek, miközben ha a kohéziót és tanulmányokat nézzük meg, látjuk, hogy még jó néhány elmaradottabb régió felzárkózóban van, ez javítja az összeurópai versenyképességet, és kiküszöböli az egyes régiók között fennálló jelentős eltéréseket. Képesnek kell lennünk arra, hogy megteremtsük az összefüggést az ilyen jelentések, illetve a 20 000, a 2020-ig kitűzendő stratégia a gazdasági célok között. Új kihívásokhoz kell igazodnunk, Eh, az éghajlatváltozást kell kezelnünk, a eh, falu elnéptelenedését, és meg kell néznünk, hogy a kohéziós politika milyen szerepet vállalhat ezeken a területeken. remélem, hogy Luan úr eh, ezekre a kérdésekre is ki fog térni a további munkájában, és ennek nyomán olyan dokumentum alakul ki, amelyik visszatükrözi valamennyiünk véleményét. Köszönöm. Sajnos időnk nincs, röviden. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett eh, ilyen konstruktív módon ebben az első eszmecserében a témámat illetően. Szeretnék eh, leszögezni egy nagyon fontos dolgot, amelyet, amelyről mellesleg több kollega is szólt tehát szögezzük le, nem csak az új tagállamokról van szó, és nem csak róluk szólok, az is elhangzott, hogy nagyok a különbségek. Elmondtam, hogy számos jelentés született meg mind idáig, tehát nem csak ez, erről a 12 tagállamról van szó. Én azt mondtam, hogy az Európai Unión belül mindenhol versenyképesnek kell lenni, és világszinten is versenyképesnek kell lennie az Európai Uniónak. Tehát ez a kérdés, hogyan lehet mindezt megvalósítani? Volt egy olyan gondolat, hogy mindenképpen csökkenteni kell a különbségeket az egyes régiókban, már pedig ezek nagyon nagyok, és egy nagy egységet kell létrehozni, amely versenyképes lesz. Én nem akarok különbséget tenni a régi és az új tagállamok között. Nagy öröm számomra, hogy Matula kollégám aláhúzta a globális versenyképesség fontosságát. Olbricht úr. Nem tudom, hogy a megfelelő szavakat használta-e, tehát ő azt javasolta, hogy a címet, a jelentés címét módosítsuk, változtassuk meg, de nem tudom, de itt mindenképpen európai kohéziós politikáról van szó, a az egyes régiók sajátosságainak figyelembevételével. Ennyi akkor, mert nem szeretném húzni az időt, majd folytatjuk a vitát egy másik alkalommal. E-mailben el fogom küldeni önöknek az első véle, jelentéstervezetemet, ahogy kész lesz, és akkor e-mailben megküldhetik a véleményüket, minden javaslatot részletesen elemezni fogok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és azt szeretném, hogyha 26-án és 27-én soron következő ülésünk alkalmából bemutatásra kerülhetne ez a jelentés. Eh, most pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra, jó kormányzás az EU regionális politikája területén. Előadója Ramona Nikole Manescu. Öné a szó reménytelen az ügy, nem fogjuk tudni behozni a lemaradást. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Ez a dokumentum a jó kormányzásról szól az EU regionális politikája területén, és kimondottan a segítségnyújtási eljárások és az Európai Bizottság által ellenőrzésről szól konkrétabban. Ez a munkadokumentum két kiegészítő részből áll, és elemeztem a fehér könyvet is, a régiók bizottságának fehér könyvét, amelyet a múlt év júniusában fogadott el. Ami az munkadokumentumom első részét illeti, néhány jelentést jelentésről szólók, ezeket értékelem, a fehér könyv értelmében, és úgy gondolom, hogy ebbe a jelentésbe a következő elemeket kell bevenni. Itt a horizontális és a vertikális dimenzió fontosságára van szükség a többszintű kormányzás szintjén. Szociális és gazdasági szempontból az együttműködés a az szintű partnerek között nagyon fontos, mert csak így lehet a hatékony együttműködést biztosítani minden szinten. Fontos az integratív megközelítés. Másrészt meg kell pontosabban határozni, hogy mit is értünk partnerségen. Így módon azt hiszem, segíthetjük a partner kapcsolatokat is. Ma helyi és regionális szinten nagy a deficit a partnerkapcsolatok terén. Hiány van. Meg kell erősíteni a helyi és regionális konzultációk szintjét mielőtt a vitára az Unióban sor kerül. Jobban ki kell használni a területi kohézió lehetőségeit. Be kell vonni a regionális és helyi hatóságokat, szervezeteket, mert ez alapvetően fontos egy jó területi kohéziós politika megvalósításához. Beszélek arról is, hogy a szabályokat egyszerűsíteni kell, mind nemzeti, mind pedig közösségi szinten, mert csak úgy lehet, csak így lehet a jobb kormányzást biztosítani a kohéziós politikában. A FEDER ö, rendszer lehetővé tette az egyszerűsítést, de természetesen a gazdasági válság ez egy új fejleményt hozott. Aztán ott van az Erasmus program, a választott helyi és regionális képviselők számára a az elkövetkezendő költségvetési tárgyalásokban szintén megfelelő forrásokra lesz szükség a regionális és helyi hatóságok közötti hálózatépítés megerősítésére. Fontos az EU többszintű kormányzásra vonatkozó kártája, mert egy ilyen dokumentum jó eszközt jelenthet az európai kormányzás közös értelmezésének kidolgozására. A dokumentumom második részében elemzem a ö, megosztott vezetés különböző elemeit. Itt szólok a arról is, hogy hogyan kell átruházni a felelősséget a helyi és regionális hatóságokra, és hogy különböző programokat kell elindítani. A legtöbb hibát a, az ellenőrzés első szintjén szokták elkövetni. Az ellenőrzés azért is fontos, hogy a párhuzamos tevékenységet el lehessen kerülni. Aztán szólok arról is, hogy mennyire fontos a mm, magán szereplők szerepe a PPP-kben. Aztán a szabályok nagyon fontosak hatékonyabb alkalmazásukban, a kedvezményezettek csak nyerhetnek abból, hogyha koherencia működik a különböző közösségi alapok szintjén. Szeretném felhívni a kollégákat arra, hogy járuljanak hozzá e jelentéshez a javaslataikkal, ötleteikkel. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon köszönöm szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy elkezdődik majd a vita erről a témáról. A tervezetet még nyár előtt meg fogjuk kapni. Köszönöm szépen. Túlságosan közel, él, közel ülök önhöz, tisztelt elnök asszony, nekem is van azonban megjegyzésem. Azt hiszem, hogy remek a kiinduló pont, és a helyi és regionális hatóságok számára nagyon jó eszköz lehet ez, hiszen ők állnak legközelebb az állampolgárakhoz, ők szerezhetik be a helyi szintű információkat, ők állnak ezekhez a legközelebb. A bizottság általános szerepe nem más, mint a koordináció, a regionális politikában, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy a regionális politika valóban az a hely, ahol a többszintű kormányzás nagyon fontos. Erre a fehér könyvben is utalást találunk, tehát a többszintű kormányzásra. Egy programozási időszakban vagyunk, és az előző programozási időszak folytatása van folyamatban, tehát megpróbáljuk kialakítani a jövőképünket, és talán ez az, ahol a többszintű kormányzásra is nagyobb hangsúlyt, nagy hangsúlyt fektethetünk. A fehér könyv nagyon sok ötletet, gondolatot tartalmaz. Fontos azonban, hogy ne vigyük túlzásba a dolgot, ne legyen túlságosan sok célkitűzésünk, esetleg kevesebb célkitűzésekkel kell dolgoznunk, ezek azonban nagyobb értéket képviselnek. Az általunk kidolgozott javaslatoknak öt elvnek kell megfelelniük, ezek pedig a következők az átláthatóság, az együttműködés, harmadsorban a felelősség, negyedsorban a hatékonyság, és ötöd sorban pedig a kohézió. Zárásképpen, ha megengedi elnök asszony, hadd mondjam el, hogy nagyon is helyes más célkitűzéseket is figyelembe venni, és a hatékonyságot növelni, megbizonyosodni arról, hogy a hatóságokat teljes mértékben bevesszük a folyamatba, és kockázat alapú auditálás történik. Köszönöm. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jenom pár poznámek. Já samozřejmě... Tisztelt elnök asszony, egy-két rövid megjegyzésem lenne. Természetesen én is üdvözlöm a decentralizálási folyamatot, azonban egy dolgot mindenképpen észben kell tartani. Amikor az európai alapokat felhasználjuk, és eddig csak Hollandia használta ezt Amsterdam és Rotterdam számára, tehát nagyon kismértékű volt a felhasználás. Mi ennek az oka? Túlságosan bonyolult a jogi háttér, a jogszabály, az ellenőrzések, az auditok túlságosan szigorúak, és a különböző szintű hivatalnokok félnek. Véleményem szerint tehát az ellenőrzésre kellene összpontosítani, az auditokra. Nem a számokat kell növelni, hanem az eredményeket kell közzétenni, megosztani, egyszerűsíteni, tisztázni kell a jogszabályt, a szabályozási hátteret, különösen a közbeszerzést illetően, és erről már beszéltünk. Illetve természetesen a képzésre is nagy hangsúlyt kell fektetni, akár az Erasmuson keresztül, akár más formában képezni kell a tisztviselőket, regionális, illetve helyi szinten is, azért, hogy ne tartsanak attól, hogy valóban használják a szubszidítást, és kérjék ezeket a pénzforrásokat. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Én is gratulálni kívánok uh, Manesku asszonynak a munkadokumentumhoz, ami a többszintű kormányzással foglalkozik. Szeretném az Euróbarométer eredményeivel kezdeni. 2009-es időszakban foglalkozott a helyi és regionális hatóságokkal. Úgy tűnik, hogy a megosztott közös kormányzás egy normális bevett gyakorlat az Európai Unióban, és ez megfelel az állampolgárok elvárásainak is. Hiszen így jobban kapcsolódnak a környezetükben történő dolgokhoz, illetve ennek a mechanizmusa a választott képviselőiké keresztül történik. 59%-ban úgy érzik azonban, hogy a, a helyhatóságok véleményét nem veszik figyelembe az európai döntéshozatali folyamatban. Ez ismét az egyik oka annak, hogy üdvözlöm a jelentésben szereplő gondolatokat, különösen a vertikális és horizontális partnerségre irányuló megjegyzéseket. Nem tudom, hogy mi lehet a leghatékonyabb formája a döntéshozatalnak, melyik lehet az, amelyik legközelebb áll az állampolgárokhoz, hiszen az Európai Unióban most régiók, alrégiók, makrorégiók, tartományok vannak, Természetesen erről sokáig lehetne beszélni, de nagyon fontos az információcsere, a határon együtt, átnyúló együttműködés, ez pedig helyi és regionális szinten történik, ezt pedig nem szabad elfelejteni. Ezen kívül az aktív szerepvállalást is támogatni kell az állampolgárok részéről az e-kormányzási módszerek alkalmazásával, tudatosításra, információ megosztásra van szükség. Köszönöm, hogy az elnök következő hozzászóló. Bosztinárú úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is támogatni kívánom a jelentésben szereplő gondolatokat és annak alapvető filozófiáját. Üdvözlöm tehát eh, Manescu asszony munkáját. Második megjegyzésem, folytatni kell a megkezdett munkát, és meg kell próbálni valóban megvalósítani az elképzeléseinket két dimenzióban. Egyrészt időtervre, ütemtervre van szükség, egy megvalósítási ütemtervre a bizottság részéről, illetve a tagállamok részéről is ugyanerre van szükség, tehát egy ütemterv kialakítására. Tavaly beszéltünk az egyszerűsítésről jelentés kapcsán, azonban bizonyos tagállamokban ennek a megvalósítása, ha nem is gyengébb volt, az egyszerűsítésben ö, nem sikerült előrébb jutni. A többszintű kormányzás területén nagyon fontos az egyszerűsítés, a kohéziós politika ö, szempontjából 2013 után ez kell, hogy legyen a legfontosabb célkitűzésünk, és ezért ismét köszönettel tartozom Manesko asszonynak a jelentéséért és remélem, hogy nagy mértékben hozzájárulhatunk, és kiegészíthetjük ezt a remek jelentést. Köszönöm szépen, Manesko asszonynak adnám meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon-nagyon röviden szeretném megköszönni a kollégáknak a támogatásukat, a hozzájárulásukat. Mindössze annyit szeretnék mondani, hogy ez a kezdeményezés ennek a kezdeményezésnek az ez a célja, hogy hogyan lehet jobban felhasználni az alapokat, és hogy a, mindezt a polgárok érdekei érdekének megfelelően tegyük meg, hogy tudjuk azt, hogy hová is jutnak a strukturális alapok pénzösszegei, és ahogy Szervakakis kollégánk is mondta, Fontos a hat alapelv. A 2020-as stratégia célkitűzéseinek mentén kell eljárni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jan Olbricht is szeretne eh, felszólalni. Köszönöm, elnök asszony. Lenne két javaslatom, mert a a tartalomról már volt szó, de az egyik javaslat az az lenne, hogy mindenképpen be kell bizonyítani azt, hogy, hogy a területi kohézió koncepciója koncepciónak nincs semmiféle haszna a többszintű kormányzás nélkül, és ez logikai következtetés véleményem, mert szükség van az egyensúlyra a különböző területek között, a régiók között vannak problémás területek, ugye itt lehetnek ré, régiók, kisebb vagy nagyobb régiók, makro régiók, és amikor a kohézió területre belépünk, akkor már többszintű kormányzásra van szükség. Itt nem munka megosztásról van szó, hanem kooperációról, együttműködésről. Nincs más lehetséges választás, opció. Ez a területi kohéziónak a logikus következménye. A második javaslat pedig, annak ellenére, hogy akadályok lesznek és vannak, a szubszidiaritás elve elve értelmében itt kötelező dologról van szó, hogyha a tagállamok hatáskörébe kerül mindez, akkor ez soha nem fog megvalósulni. Ezt kötelezővé kell tenni, kötelező kell, hogy legyen, semmiféle választási lehetőség nem lehet. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Most pedig átérünk Rodi Kratza jelentésére. Ez egy jelentés tervezett. Mm, március 24-e 18 óráig lehet benyújtani a, jelen, a módosításokat a jelentés tervezethez. Κυρία Proedre, to θέμα tis ekthesis egy na κάνει με τη Köszönöm szépen, elnök asszony. A regionális politika hozzájárulása a pénzügyi és gazdasági válság leküzdéséhez a téma, különös tekintettel a második célkitűzésre. A jelentés tervezetet köröztük, és abból indulok ki, hogy a kohéziós politika fontosságát hangsúlyozom, az európai gazdaság élénkítése szempontjából, hiszen ez egy kipróbált módszer, és ezért kézenfekvő eszköznek látszik. Láttuk azonban, hogy hiányzott a hatásos gazdasági, illetve pénzügyi tervezési mechanizmus. Ezen a területen tehát javításra van lehetőség, és emiatt a strukturális alapokhoz, illetve a kohéziós alapokhoz nagyobb reményeket fűzhetünk az alapok nem mindig valósították meg azokat a célokat, amelyeket eredetileg kitűztünk. Érdemes tehát felülvizsgálnunk a pénzügyi válság által okozott károk felmérése során, hogyan lehetne ezeket jobban hozzáigazítani a gazdaság élénkítéséhez, a válság leküzdéséhez, a hiányok kiküszöböléséhez az egyes régiókban, hiszen láttuk, hogy a válság a fennálló különbségeket még szembeötlőbbé tette, és ezért nyilvánvaló, hogy a kettes célkitűzés, amely az egyik legfontosabb pillére a kohéziós politikának, különös figyelmet érdemel. Ez összefügg egyfelől a versenyképesség javításával, másrészt a foglalkoztatás politikával. Ez képezi tehát alapját a saját kezdeményezésű jelentésnek. Itt áttekintjük a jelenlegi helyzetet, és keressük azokat a megoldási lehetőségeket, amelyek minél gyorsabban hozzájárulhatnak a válság leküzdéséhez a gazdasági és szociális újjáépítés, élénkítés az egyes régiókban strukturális okokból jól kézben tartható, és az európaiak 5,2%-a az ilyen kettes célkitűzéssel jellemezhető területeken él, és Eh, azt lehet mondani, hogy eh, a régiók jelentős hányada eh, tartozik ebbe a körbe. a teljes ráfordítások mintegy 16%-át ezre a területre szálljuk, és ennek a fő célja a versenyképesség, illetve a foglalkoztatás javítása. Azt láttuk, hogy a e, kettes célhoz e, szentelt e, erőforrások több mint 80%-a ezt a célt szolgálta, és a 40%-a jobb munkakörülmények, illetve a munkahelyek megteremtését szolgálta, és ahol azt látjuk, hogy vannak olyan területek, ahol ennél nagyobb hányadot szántak erre a célra, ad, szóba jöhet, hogy a kettes célkitűzés egyfajta például szolgálhat más területek számára is, ahol a kutatás, fejlesztés, a szakképzés javítása jelenti a foglalkoztatás politika fellendítésének eszközét. A bizottság a gazdasági, illetve a szociális kohézió szolgálatában vette szemügyre ezeknek a régióknak a fejlődését a gazdasági válság előtt és után, és nézte, hogy a K plusz F, a képzés, az életfolytéglani tanulás területén mely területek bizonyulnak követendő példának. Úgy láttuk, hogy ezeket a célokat nem sikerült maradéktalanul megvalósítanunk, és úgy gondolom, hogy célszerű lesz változásokat javasolnunk a jelenleg alkalmazott modellhez képest, és olyan beruházásokat szorgalmaznunk, amelyek a megfelelő irányba hatnak, javítják a minőséget, javítják a versenyképességet, stb. Most, hogy a gazdasági válság ráirányította a figyelmet azokra a gyengeségekre, amelyeket az egyes régiókban tapasztalunk, valamint a felzárkózó területek nehézségeire olyan intézkedéseket lehet megtervezni, amelyek hozzájárulhatnak a jövő munkahelyteremtési törekvéseihez. Itt a e, bizottság e, jóslásait e, vesszük figyelembe, valamint fölmérjük a munkaerőpiac helyzetét, és úgy látjuk, hogy ezek nem könnyen megvalósítható célok vizsgáljuk a munkanélküliség szintjét, amely 10,5% körül alakul, és már azt láttuk, hogy jelentkeznek az első jelek arra nézve, hogy erőfeszítéseinket arra kell koncentrálnunk, hogy ezeken a térségeken belül csak visszaszorítsuk a munkanélküliséget. Egyes szektorokat is külön vizsgáltunk, és megnéztük, hogy milyen eredményeket sikerült eddig felmutatni, illetve milyen előrebecslések fogalmazhatók meg a kettes célkitűzés vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban azt a megállapítást tettük, hogy a főbb pénzügyi problémák egyes tagállamban, magokban korlátozó körülményt fognak jelenteni, gátolják azokat a beruházásokat, amelyek a kettes területeken hajtandók végre. Ez azt hiszem gyakorlatilag valamennyi országra megállapítható. A minőségi és mennyiségi nehézségek, amelyek jelentkeztek a gazdasági, illetve a pénzügyi válság kezelésében, hosszabb távú hatásokat vizsgálva. Azt látjuk, hogy a gazdasági és szociális benchmarkok alapján vizsgálható a fejlődés, és ez egyfajta fogódzót jelent számunkra a helyzet felmérésében, és ennek az alapján a kettes célkitűzésekkel jellemezhető régiók felzárkóztatására vonatkozó célokat egy tanulmányban lehet megfogalmazni. Előrebecslésekkel éltünk, és láttuk, hogy egyeztetni kell azokat az eszközöket, amelyek közel vihetnek ezekhez a megoldásokhoz. Ez egyfajta első bemutatás, ismertetés, amely tartalmazza a rendelkezésünkre álló eszközök és megoldások sokféleségét, és Igyekszünk elsősorban a rövid távú problémákat kezelni, de e, kitekintéssel élünk a hosszú távra is, főmegállapítva az etéren jelentkező erősségeinket és gyengeségeinket. A jelentésben említést teszünk a KKV-kről is, e, miután ezeknek e, anyagi erőforrásokat kell biztosítani, hogy kutatásfejlesztési tevékenységet, innovációt folytathassanak és tudjuk, hogy hatásosak voltak, mert a reálgazdaságra gyakorolt hatások visszaszorításában élenjáró szerepet vállaltak. Elképzelhető, hogy kiemelt szerepet játszhatnak a gazdaság élénkítésében, illetve a versenypolitika további alakításában. Tehát biztosítékokat kell keresnünk arra, hogy a KKV-kat rövid távon helyzetbe hozzuk. Egy másik fontos dolog, hogy az előre becslések részét alkotják a középtávú terveknek, az Európa 2020 programnak, és a gazdasági és társadalmi kohézió alapját is ezek jelentik. A célok úgy szemlélendők, mint egyfajta gazdasági és területi kohézió szolgálatában álló eszközök. A decentraliz... nem. A perifériális illetve a távol fekvő területek kérdését külön kell kezelnünk, mert ezek fejlesztése felzárkóztatása újabb lehetőségeket tár fel olyan szakpolitikák kialakítására, amelyek alkalmasak lehetnek a kettes célra, célhoz tartozó területek fejlesztésére. Ugyancsak aláhúzzuk azon eszközök fontosságát, amelyeket kidolgoztunk a gazdaságélénkítésre, és amelyek jól felhasználhatók a kohéziós politika céljára is, amely lehetővé teszi, hogy ezek a régiók hozzáférjenek a ö, számukra kidolgozott ö, ö, megfelelő eszközökhöz, illetve a, az intelligens beruházások lehetőségét tárják föl. Nem valamennyi ilyen terület fért hozzá ezekhez a lehetőségekhez, egyes tagállamokban a bürokrácia gátját jelentette eh, az ilyen eh, programok végrehajtásának. Például a 100%-os finanszírozás szociális alapból történő eh, fedezése egyes területeken nem valósult meg nem sikerült 100%-ból a szociális alapból fedezni a felzárkóztatási programokat. Ez az egyik hátrányos helyzetre vonatkozó megállapítás, ahol következetesen kell tudnunk alkalmazni a kitűzött célokat és eszközöket, hogy hatásosabban érjük el a céljainkat. Az igazgatása, az irányítás fogyatékosságait kell tudnunk ehhez kiküszöbölni. Politikai segítséget kell nyújtanunk a nagyobb beruházásokhoz, a második célhoz tartozó területeken, és itt a bizottság konstruktív szerepet játszott. Meg kell vizsgálnunk a 25%-os limit kérdését a Jaspers program keretében. Vannak olyan projektjeink, amelyek felgyorsítása a tagállamokban soron következő feladat, amelyet szintén támogatni szeretnénk és a végrehajtás szabályainak módosítása is előttünk álló feladat olyan esetekben, amikor egyes programok megtorpanását tapasztaltuk. Az Európai Beruházási Bank szerepét is ki kell emelnünk, és fontos, hogy alkalmazzuk a rendelkezésünkre álló valamennyi eszközt, mind a nagy projektek végrehajtásában, mind pedig az ennél kisebb volumenűekében. Így tudunk gondoskodni arról, hogy következetesen használjuk föl ezeket az eszközöket, és hogy ezek a kis és középvállalkozások számára is rendelkezésre álljanak. A kohéziós politika tehát valóban igen fontos. A válság rámutatott a belső piac bizonyos gyengeségeire, és ez egyik hatása a válságnak világosan, hogy arról kell gondoskodnunk, hogy az eszközeinket egységes módon alkalmazzuk. Ugyancsak világos képet kell alkotnunk, és megfelelően kell értékelnünk azokat az eszközöket, amelyeket már alkalmazunk, és bízom abban, hogyha erre az értékelésre sor kerül, akkor a nemzeti eredményeket összevetve tovább léphetünk. Köszönöm szépen a vitát, nyitom meg. Az első hozzászólónk eh, Westfál asszony. Köszönöm, elnök asszony, eh, tisztelt kollégák. A pénzügyi válság hatásairól volt szó, amelyek eh, érzékelhetők Európa valamennyi területén és régiójában, nem csupán az elmaradott, illetve felzárkózó régiókban a jelentés jól járul hozzá a céljainkhoz, és kiemeli a e, kettes e, e, célkitűzésekkel jellemezhető régiókat, és azt láttuk, hogy 720 ezer munkahely szűnt meg a válság következtében, 340 millióan Európában a e, kettes célkitűzéshez rendelt finanszírozás e, ilyen vagy olyan haszonélvezői, e, de fokozatosan figyelembe kell vennünk a szociáldemokraták felfogása szerint a válság leküzdése során a foglalkoztatáspolitikai szempontokat, és a, a lehető legtöbb új munkahely megteremtését kell tudnunk szorgalmazni, e, közben e, hely, visszaállítva a megszűnt munkahelyeket úgy gondoljuk, hogy a e, fontossági sorrendet úgy kell struktúrálnunk 2020 vonatkozásában, hogy kellően szolgálják a versenyképességet, a vállalkozó kedvet, a KKV-k szerepvállalását, és mindez fontos ugyan, de önmagában nem elegendő. Szeretnénk itt szó, szólni arról is, hogy hogyan lehetne jobb munkahelyeket, jobb munkakörülményeket biztosítani, ugyanakkor jobb képzést és továbbképzést is nem csupán az emberek felkészítése céljából, hanem eh, példaképpen eh, azt is el kell tudnunk kérni, hogy eh, férfiak és nők Európa szerte azonos teljesítményért, azonos bért kapjanak, hiszen tudjuk, hogy a válság talaján a nők még sérülékenyebbek, még hamarabb elvesztik munkájukat és a női munkavállalók szerepének kiemelt fontossága azzal is indokolható, hogy nem egyszer a legrosszabb körülmények között foglalkoztatják őket. A gazdasági válság nem vezethet olyan helyzethez, ahol a e, jobb és e, e, alkalmasabb munkakörülmények kialakítása szenved kárt az eszközök fogyatékossága miatt úgy gondolom, hogy a Jaspers programokból történő finanszírozás jó eszköz, de azt hiszem, hogy meg kell várnunk már itt a bizottságtól, aki és itt a 25%-os 2009-es növekedésről szeretnék beszélni, ahol fel kell tárnunk, hogy hol van szükség több pénzre. Fölmerül a kérdés, hogy honnan származik ez, és hogy kell elköltenünk ezt, milyen projektekre. Eztől eltekintve a 2010-re rendelkezésre álló források az EIB-től e, 24-26 millió növekedésre számíthatunk, ahol azt hiszem, hogy ez nem tekinthető elegendőnek. E, mindösszesen a szociáldemokraták úgy gondolják, hogy ez a jelentés e, a megfelelő irányba tett lépésnek számít, és a jövő megalapozásához hozzájárulhat a kettes célkitűzésű e, területek felzárkóztatása területén, ahol 340 millió európai örömmel fogja nyugtázni a törekvést. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék Kraca asszonynak gratulálni a jelentéséért. Kedves kollégák, mindjárt tudjuk, hogy a kohéziós politika nem korlátozódik költségvetési segítségnyújtásra. Ez egy valódi fejlesztési politika. Azt hiszem, hogy ez teljesen világos a kettes célkitűzésekben is fontos a kis és középvállalkozások szerepe, bátorítani kell az innovációt, és nagyobb szerepet kell szentelni a regionális és helyi hatóságoknak. Kedves kollégák, a kettes célkitűzéssel kapcsolatos tapasztalatok azt mondják, hogy garantálni kell a partnerkapcsolatokat a régiókkal, hogyha olyan intézkedéseket szeretnénk, amelyek a fejlesztés szolgálják, akkor erre szükség van. Köszönöm. Lambert van Nisztelrooy, lenne egy kérdésem. Kaphatnék információt a időpontokról. Ez egy nagyon erőteljes jelentés strukturális alapokkal nagyon fontos foglalkozni a gazdasági fellendülés során is. Az első eszmecserében már feltettem ugyanezt a kérdést, soha nem hallottam még. A parlamentben ugye létezik a válsággal kapcsolatos bizottság, tehát amely a válsággal foglalkozik. Most mi a helyzet az ő álláspontjukkal. Ugye beszélünk a kohéziós politikáról, az alap elvekről, aztán ugye plenáris ülésre megyünk ezzel a jelentéssel. Ez egy nagyon erőteljes jelentés. Talán a jelentéstevő informálhat engem az idő pontokról, az időzítésről. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Köszönetet mondok a jelentéstevőnek a liberális frakció nevében. Ez egy nagyon jó alap a vitára, eh, mert ez egy fontos téma. A jelentés számos fontos ponttal foglalkozik, amely, amelyekről majd még vitát kell indítani, módosítani is kell bizonyos elemeket a kettes megfelelően. Egyes régiók versenyképességét növelni kell, ahogy az indoklásban is benne van az egyes és a kettes célkitűzésű régiók között ö, csökkentek a különbségek, a jó ö, kohéziós politika megvalósításának az egyes célkitűzésben és a kettes célkitűzéshez tartozó régiók talán kevésbé szenvedtek a válságtól. A 2008, 2008 óta, amikor is elindult a válság, és érezhettük a válság hatásait a legerősebb régiókban aztán olyan ö, régiókban, ahol nagy volt a recessz, recesszió, 8-9-10 százalékos volt a recesszió. Tehát ezeket a régiókat talán nem kellene támogatni, segíteni. De és a kohéziós politika azt jelenti, hogy ö, azt jelenteni, hogy az erősebb régiókat gyengíteni kell, ö, hogy mindenki egy szinten legyen. Ö, nem, azt hiszem, hogy nem. A gazdasági felendülés útjára kell lépni. Újra kell osztani talán a megtermelt javakat. Éppen ezért a kohéziós politika intézkedéseinek a fejlesztés kell elősegíteniük, munkahelyeket kell létesíteniük, a strukturális változásokat elő kell, hogy segítsék, az innovációt kell, hogy segítsék a, munka, a munkahelyek létesítése érdekében. Tehát itt új elemekre van szükség. A kis és középvállalkozásokat kell segíteni, és nekünk liberálisoknak mindenképpen támogatnunk kell a technológiai transfert, a kutatást, a új termékek létrehozására van szükség olyan termékekre, amelyeket jól el lehet adni a piacon, és amely lehetővé teszik a hosszú távon a munkahelyek teremtését. A technológiai innováció őt kell biztosítani, hogy a bolygó felmelegedését csökkentsük. Aztán ott van az előfinanszírozási probléma, tehát a százszázalékos előfinanszírozás problémája. Nem értünk teljes mértékben egyet a jelentésben a megszövegezése, tehát hogy itt különbséget tesz a szöveg a regionális a, és a szociális között. Vannak olyan pénzalapok, amelyek a tagállamok rendelkezésére bocsátatnak, de természetesen a jól meg kell indokolni a kofinanszírozást, a társfinanszírozást egy adott projekt esetében. Nem csak a hatékonyságról van szó, hanem a különböző jó tevékenységeket kell ösztönözni, a, olyan tevékenységeket, amelyeknek aztán lesz kihatása nem arról van szó, hogy csökkentsük az alapokat, hanem inkább az, hogy a 100%-os előfinanszírozás terén legyen egy változás, és a társfinanszírozást próbáljuk meg előtérbe helyezni. Jelenleg itt tartunk tehát a vitában, és be fogunk nyújtani módosító indítványokat. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves kollégák, elnézést szeretnék kérni, mert egy másik bizottságban voltam, a Szociális Bizottságban, és nem voltam itt korábban, de nagyon figyelmesen végigolvastam a jelentést, és két-három dologról szeretnék szólni. Először is úgy gondolom, hogy alapvető az, hogy a kettes szélkitűzés értelmében szükség van a környezet védelmére és a, az, hogy az európai struktúrális alapokhoz való hozzáférést a fenntarthatósági kritériumok alapján kell meghatározni. Ebben a kontextusban nagyon fontos a városok szerepét hangsúlyozni. A bizottság a városi politikának szentel nagy figyelmet a kohéziós politikán belül. Mi úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy a kettes célkitűzéshez tartozó régiók szintén kapjanak elsőbséget összehasonlítva más régiókkal. Azt hiszem, hogy itt nagy volt, nagyon szelektív módon határozták meg az egyes folyamatokat. Nem szól a jelentés a fenntarthatóság különböző elemeiről, egy hatékony európai alapok felhasználásáról, nem szól arról, hogy a megújuló energiákat kell előtérbe helyezni, hogy modernizálni kell a közlekedési ágazatot, de nem szól arról sem, hogy mennyire fontos a növekedés az Európa 2020 stratégiának az egyik kulcs eleme pedig egy olyan prioritás, hogy a kohéziós politika és a szociális kohéziós politika elemeit kell mindenképpen erősíteni. Éppen ezért szükség van a válság értékelésére, a, gazdaság, a globalizált gazdaság különböző eszközeivel, GDP és így tovább. De vannak más módszerek is, amelyekkel mérni lehet a gazdaság hatékonyságát. Ugye a Lisszaboni stratégiának a verseny volt az egyik fő kulcseleme. Most azonban egy új megközelítésre van szükség, például a polgárok jólétét kellene talán alapul venni Európában. Köszönöm. Az Európai Bizottság nevében Bruno Cassett következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság természetesen köszönetet mond a parlamentnek, hogy érdeklődik e téma iránt, és megpróbál szintén, megpróbálja felvenni a harcot a válság ellen. Két kiegészítő pontról szeretnék még most szólni a bizottság figyelembe veszi azt, hogy lehetőség van egy tanulmány kidolgozására, amely a válságot mind minőségi, mind mennyiségi szempontból vizsgálja. A különböző területeken, régiókban, és ezáltal kapcsolódik Kratza képviselőasszony jelentéséhez. A bizottság még a nyár előtt fog majd egy jelentést bemutatni, nevezetesen a 2009. április elsőjén kötelezettséget vállalt itt a parlament előtt erre, hogy egy jelentéssel előáll. Köszönöm. Ha nincs más, aki szeretne felszólalni, akkor megkérem Kratza, Rodi Kratza képviselőasszonyt, hogy zárja le a vitát köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Először is szeretném megköszönni a kollégák igen hasznos és konstruktív hozzászólásait. Világos, hogy e, ezek valamennyiünket foglalkoztató kérdések, és nem csupán rövidtávú strukturális változásokról ejtünk szót. E, örömmel e, dolgozom ki saját módosító indítványaimat is, természetesen figyelembe véve a kézben tartható dimenziókat, a nők egyenjogúsításának kérdését. Nem volt ez eredetileg szándékom, de valóban figyelemre méltó körülmény. Világos, hogy ezzel kapcsolatban rengeteg határozat és állásfoglalás született már. Úgy gondoltam, hogy ezt célszerű talán ott kezelni, de miután általános érdeklődésre számot tartó kérdésről van szó, valóban célszerű itt is szerepeltetnünk. Ami a helyi és regionális hatóságok kérdését illeti, ez szintén része lesz majd a jelentésnek, ugyanúgy, mint az utolsóként megvitatott jelentésnek. Ezek a helyi, illetve regionális hatóságok felelnek a végrehajtásért, és nekik van lehetőségük a helyi ismeretek birtokában ellenőrizni is a végrehajtást. Úgy gondolom, hogy ezért célszerű a e, városi dimenziót, az urbanizáció kérdését is belefoglalni ebbe a e, dologba, hiszen a e, versenyképességet ez messze menően meghatározza, és a szociális problémáknak is helyszíne. Ugyanilyen fontos a fenntartható fejlődés szempontjából is. Ami a százszázalékos finanszírozást illeti, az előzetes kifizetéseket, illetve előleg fizetéseket, itt ahol társfinanszírozás valósul meg, természetesen megoszlik a felelősség is. De úgy gondolom, hogy krízis helyzetről lévén szó, olyan időket élünk, amikor valamennyi tagállam ha tetszik, rendkívüli körülmények között működik, és nem egyszer súlyos pénzügyi nehézségek merülnek fel. Természetes, nem minden tagállam használta ki száz százalékban ezeket a lehetőségeket, amelyek ma e, e, esetenként rendelkezésre állnak. Úgy gondolom, hogy a bizottság által nyújtott támogatást teljes mértékben ki kell tudnunk használni, és értékelnünk kell a helyzetet, hogy teljesen mértékben tisztában legyünk azzal, hogy milyen lehetőségeink vannak. Nisztelrooy úrhoz, ha a bizottság úgy gondolja, hogy bár eredetileg áprilisra terveztük, de hogyha úgy gondolják általában, hogy egy kicsit tovább célszerű várnunk, akkor ennek nyomán talán jobb minőségű jelentés készülhet, és természetesen készek vagyunk tüzet szüntetni pillanatnyilag, hogy elmélkedhessünk a menet közben felmerülő újabb tételekről. Köszönöm szépen. Köszönöm, én is szeretnék egy kicsit hozzászólni, mert reméltem, hogy félreértés támadt. Van Nisztelrooy úr hozzászólásával kapcsolatban az volt a felfogásom, hogy nem szabad késlekednünk, hanem éppenséggel hozzá kell tudnunk járulni ahhoz a bizottsági, válságbizottsági vitához, amely most zajlik, és mint az Európai Parlament normál tagja, a nemzeti csoportomon belül is igyekeztünk ezekhez hozzájárulva mindenki akik szeretnék meggyőződni, hogy a reálgazdaságban kialakult egyfajta válság, amit nem csak nemzeti szinten, hanem lokálisan és nemzeti szinten is érzünk, és a kohéziós politika az utóbbi esztendőkben hozzájárult ahhoz, hogy orvosolni lehessen ezt a válsághelyzetet, illetve sikerüljön kilábalni a válságból. Rövid, hétoldalas jelentést készítettünk ezzel kapcsolatban a krízis kezelő bizottságban egy előadó részen, aki Pervans Beres asszony, és az én rövid jelentésem ugyancsak pontosan a kohéziós politika ehhez való hozzájárulásával foglalkozik, a gazdaságélénkítéshez eh, való hozzájárulásával, és úgy gondolom, hogyha a Krácsa asszony eh, be tudja fejezni áprilisban a jelentésének összeállítását, akkor ez jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz a vitához, amely a válságkezeléssel foglalkozik, és az európai szakpolitikák evéget történő bevetését mérlegeli. A legfőbb probléma, amivel kezelnünk kell ezt a kérdést, az, az, hogy kevés eszköz áll rendelkezésünkre regionális és helyi szinten, miután itt hiányoznak az ezt megalapozó statisztikai adatok, és ezek csak lényegesen később kerülhetnek birtokunkba, és az eredeti adatok hiánya gátolja a regionális, illetve helyi eszközök pontos áttekintését, illetve fejlesztését, illetve felfogásunkat arról, hogy hogyan befolyásolta a válság a helyi, illetve a regionális szintet. Elnézést, Krácsa asszony, szó. Köszönöm szépen ezt a javaslatot, mondja Krácászony. Nagyon fontos valóban ez az együttműködés, nagyon fontos az, hogy egy általános megközelítést valósítsunk meg, és így foglalkozunk a gazdasági válsággal. Tudom, hogy a parlament ezen ő ezt kívánja teljesíteni, erre összpontosít. Ami pedig a legfontosabb kérdéseket illeti, fontos a versenyképesség, és itt a nagy projektekre gondolok. Ez a kettes célkitűzésre is vonatkozik, és különösen fontos ez akkor, amikor a tagállamok a gazdasági válság miatt megszorításokat hoznak. Nagyon fontos, hogy meglegyen a háttér, és a legnagyobb projektek számára legyen egy jövőkép. Elnök, köszönöm szépen. Ahogy mondtam, március 24-e délután 6 óra a módosítók beadásának a határideje. Köszönettel tartozom Kratza asszonynak, és most egy pár percben a tízes napi rendi pontra kellene rátérni, hiszen a hetest és a tízest megcseréltük. A tízes egy rövid jelentés a kohéziós politika jövőjével foglalkozó munkacsoport második üléséről, és ahogyan ezt hagyományosan is tesszük, az Európai Bizottság részéről a főigazgatóságot meghívjuk, hogy vázolják a jövőbeli architektúrát, a kohéziós politika funkciójaira térjenek ki, és Nikola Dimekeris urat szeretnénk tehát meghallgatni, és most ő az új biztos, Johannes Hahn kabinetje, kabinetjének főnök helyettese, illetve annak az, a unitnak a vezető is itt van, aki a jövőbeli kohéziós politikával kapcsolatos tanulmányokat irányítja. Nagyon sok kérdésről beszéltünk, amely a jövőbeli architektúrához, illetve a kohéziós politika célkitűzéseihez kapcsolódik, a területi kohézióhoz és az egész rendszerhez. Tehát egy informális, illetve egy formális megbeszélésre került sor, és a következő eljárásban egyeztünk meg. Nagyon fontos kézzelfogható dolgot prezentálni ahhoz, hogy valóban valós hatást váltsunk ki. Tehát egy informális dokumentumot szeretnénk létrehozni, amely vázolja a legfontosabb politikai elemeket, amelyet aztán a munkacsoport javaslatként elfogadhatna, és önök is támogathatnak majd a júliusi ülésünkön. Fontos lenne, hogy a bizottságnak vázolni tudjuk az alapvető feltételeit a jövőbeli kohéziós politikának, anélkül, hogy vitába bocsátkoznánk, hiszen a vitára majd később kerül sor. Itt inkább csak egy kiinduló pontot kívánunk kialakítani vázolni, hogy mit is várunk a bizottság javaslatától. Ez sürgős, mert hogyha semmi nem fog változni, akkor a bizottság novemberben hozza majd napvilágra az ötödik kohéziós jelentését, és tehát, hogyha semmi nem változik, akkor a 2013-as utáni, 2013 utáni kohéziós politika ez alapján kerül majd kialakításra. Tehát ha szeretnénk erre hatása lenni, akkor ennek most van az ideje, most van erre lehetőség. A bizottság képviselővel, tisztviselőivel párbeszédet kell folytatni, ez volt az első lépés, illetve ez az informális dokumentum lenne a második, majd a nyár során tovább együtt működhetünk a munkacsoport segítségével, együttműködhetünk a bizottsággal, és a végén egy olyan javaslat születhet így, amely tükrözi a saját ambícióinkat, a saját célkitűzéseinket is. Ennyit tőlem ezzel kapcsolatban. Hogyha nincsenek kérdések, nincsenek megjegyzések, akkor szeretném elmondani, hogy holnap reggel 9-kor kezdünk. Kérek mindenkit, hogy hozzá a szavazókártyáját, mert fontos szavazásra kerül sor. A Kirillov jelentésről, illetve Jan Olbricht, jelentésről is. Most pedig a koordinációs, a koordinátorok mű, ülésére kerül majd sor, ez rövid lesz, egy fél órás. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és találkozunk holnap.